Καλώς ορίσατε. Η σημερινή... Üdvözlök mindenkit! A mai meghallgatás róla az elnökség eh, szeptember 29-én határozott, három előadót hívtunk meg, illetve a foglalkoztatási szakbizottság elnökét, is. Először is szeretettel köszöntjük a jelenlévő előadókat, és megköszönjük, hogy eljöttek a szakbizottsági ülése, illetve a meghallgatáson előadnak. Emmanuel Jakob urat köszöntöm, az Euromil elnökét, aki az Európai Katonai Szövetségek Szervezetének elnöke. Ez egy olyan szervezet, amely az amely Európában képviseli az európai katonai szervezeteket, nem csak az Európai Unióban, hanem az Európa Tanácsban is. Bernhard Gerz urat is szeretettel köszöntöm. Ő a e, német e, Katonai Szövetség elnöke, illetve Emilio Amiraglia urat, aki pedig az olasz e, Szolidaritás, Jog és Előrelépés Szervezet elnöke. Az emberi jogok nyilatkozatát vesztük a meghallgatás alapjául. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, illetve az EN szervezete is ezt a dokumentumot veszik alapul, illetve kimondták, hogy a szabadság mind a munkavállalók, mind a munkaadók joga, illetve a szociális szabadság biztosításának záloga. Az Európai Unió ezt a nyilatkozatot unióként, illetve a tagországok nevében is elfogadta, illetve csatlakozott ezekhez a nemzetközi nyilatkozatokhoz, illetve kialakította az európai jogok alapvető kartáját. Az emberi jogok, mint minden más jogok bizonyos feltételek mellett valósulnak meg. A tagországok korlátozhatják eh, ezeknek a jogoknak az alkalmazását, illetve használatát. Ez vonatkozik a haderőkre is, így Görögország, Olaszország, Franciaország, illetve az Egyesült Királyság nem ismerték el azt a jogot, hogy vannak eh, a haderőknél is szövetségek. Dánia, Németország, eh, Ausztria, elismerték ezt a jogot. Az egyesülési jog területén az Európai Unióban fontos lenne az egységesítés. Hogyha közös eh, katonai műveleteket szeretnénk megvalósítani 2008. novemberében, az Európai Parlament egyértelműen nyilatkozott ebben az irányban. Elkezdjük a mai vitát, és megadom a szót Emmanuel Jakobnak, az Euromil elnökének. Parancsoljon! Well, thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Elnök úr, Ön már nagyon sok mindent elmondott kedves bevezetőjében, nem rólam személyesen, hanem arról a problémáról, amely a mai meghallgatás tárgya is. A SZEDE albizottság meghallgatásának témája az Európai Fegyveres Erőkön belüli egyesülési jog. Előadásomban nagyon röviden beszeretném vezetni az Euromilt. Tudom, hogy a legtöbb résztvevő már hallott az Euromilről, de mégis tennék egy rövid bevezetőt, illetve a a haderők személyzetének, katonai személyzet alapvető jogairól is szeretnék beszélni, illetve az egyesülési jogról a fegyveres erőkön belül, és két speciális esetről is beszámolnék, egy pozitív esetről, illetve egy negatívról ebben a kontextusban. Az euró, mille kezdeném, ez egy fedő szervezet, katonai szövetségi erők szervezete, 72-ben alapították, 40 éve létezünk, 42 szövetség a tagunk, összesen 27 európai tagországból, és ebből 24 tagja az Európai Uniónak. hogyha a tagokról beszélek, akkor később kiderül majd, hogy vannak tagszervezeteink olyan országokban, ahol nem létezik egyáltalán az egyesülés joga, de erre később majd visszatérek előadásomban. Összesen 500 ezer katonát képviselünk, illetve az ő családjaikat. Hogyha megnézzük Európa térképét, illetve azokat az országokat, amelyeket sárgával jelöltünk, akkor ezek azok az országok, ahol az Euromilnek vannak tagszervezetei. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb európai országban mint említettem, 27 európai ország a tagunk, illetve 24 Európai Uniós tagországból vannak ők. Vannak mi olyan országok, amelyeket pirossal jelöltünk, ők nem teljes tagjai, az e, teljes jogú tagjai az Euromilnek, e, illetve náluk vannak e, megfigyelő tagszervezeteink. Ez azt jelenti, hogy itt társulási folyamat érvényesül, és ezek az tagszervezetek később teljes jogú tagokká válhatnak. Minden egyes országról külön fogok később beszámolni. Szürkével jelöltünk néhány országot, ezek azok az országok, ahol jelenleg nem vagyunk jelen, ez pedig nem jelenti azt, hogy itt nincsenek katonai szervezetek, illetve szakszervezetek, hanem azt jelenti, hogy ezek a szürkével jelölt országok nem tagjai az Euromilnek, a tagszervezetek keretében. Például Ausztriában van katonai szakszervezet, de ők nem tagjai az Euromilnek jelenleg. Norvégiára ugyanez igaz, nagyon erőteljes a szakszervezeti mozgalom, de ők nem tagjai az Euromilnek jelenleg az Euromil missziója. Euromil emberi jogokat, alapvető szabadságjogokat és a katonai személyzet alapvető szakmai jogait képviseli. A céljai a munka és életkörülmények javítása a katonai személyzet számára, az európai szociális jogalkotás megfelelő megvalósítása, illetve az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok megvalósítása a haderőre nézve. Amikor az egyesülés jogáról beszélünk, akkor úgy érezzük, hogy az a jog, hogy katonaként valaki szervezetekbe tömörülhessen, vagy nem katonaként, ezt feltétlen alapvető szabadságjognak kell tekinteni, és alapvető emberi szabadságjognak, alapvető polgári jognak. Éppen ezért a társulási jog az egyik eh, legfontosabb feladat az Euromilben. Meg vagyunk győződve arról, hogyha az euró mail az európai katonák nevében szeretne továbbra is felszólalni, akkor feladatunk sosem fog megszűnni és befejeződni. Abban a pillanatban fog elkezdődni ez a munka egészen addig fog tartani, ameddig vannak katonák Európában, illetve joguk van különböző szervezetekben való egyesüléshez. Az egyesülési jogra az elnök úr is utalt már. Számos nemzetközi szerződés és nyilatkozat van érvényben, amelyek az alapját kébeszik, képezik a társulási jognak, nem csak a katonai a haderő számára, hanem mások számára is. A 11-es cikkelje az Európai Emberjogi Konvenciónak egy ilyen szöveg, és ez kimondja azt, hogy mindenkinek joga van a békés társuláshoz, eh, tömörüléshez, beleértve a szakszervezetekben való szerveződést, illetve az érdekképviseletet. Ezután szerepel egy de, természetesen, de erre majd az előadásom végén térnék vissza. Létezik az Európai Szociális Karta, ennek ötödik cikkelje, a társulási és egyesülési jogról beszél a különböző szervezetekben, illetve az Európai Unió alapvető emberi jogi kartájának 12. cikkejét is megemlíteném itt. Ez a cikke is kimondja azt, hogy a társuláshoz mindenkinek eh, joga van, illetve az egyesüléshez, valamint a eh, békés szervezetekben való tömörüléshez. Az Európai Unió szintjén nem első alkalommal beszélünk az egyesülési jogról az Európai Unió szintjén, illetve az Európai Parlamentben. Már 84-ben született egy Európai Parlamenti állásfoglalás, amely az egyesülés jog elismerését kérte a haderők esetében. Ez a 84-es állásfoglalás kimondja azt első pontjában, hogy az európai közösség minden tagországának biztosítania kell békés időkben az aktív eh, szakmai szervezetekben való részvételt, annak érdekében, hogy katonáik érdekeit megvédjék. Ez 1984-ben született, és ez az állásfoglalás a parlamenti képviselők és az Eurómér közös munkájának eredményeként született meg. Az 1995-ös éves jelentés, amely az emberi jogok helyzetéről készült az európai közösségekben, említette az egyesülési jogot, és ebben a jelentésben az Európai Parlament sürgeti a tagországokat, illetve azokat az országokat, amelyek csatlakozni szeretnének az Európai Unióhoz, hogy vezessenek be az egyesülés jog elismerésére vonatkozó szabályokat a haderők esetében, e, mind a szokványos személyzet, mind pedig a besorozott katonák esetében. E, az Európai Unióban nincsen már e, sorozás, szinte egyik tagországban sem és az Európai Parlament 1995-ben eh, követelte ezt az egyesülési jogot. Létezik egy további jelentés az alapvető jogokról az Európai Unióban 2004 és 2008 között. A 88-as pontban, amely a haderőre vonatkozik, az olvasható, hogy a katonák polgárok uniformisban, és ezt az elvet az Euromil alapítása óta 1972 óta ezt az elvet tiszteletben tartja, és az Európai Parlament is kimondja azt, hogy a haderőknél is biztosítani kell a katonaságban az alapvető jogok a megfelelő alkalmazását. Ezt a három szöveget szerettem volna kiemelni, de vannak további ajánlások is, ahol az Európai Parlament utalt az egyesülési jogra. Az Európa tanácsban is történtek különböző lépések. 1988-ban fogadott el az Európa Tanács egy állásfoglalást az egyesülési jogról, és 2002-ben pedig ajánlást fogalmazott meg a parlamenti közgyűlés, amelyet 2006-ban egy további ajánlást követett, az 1742-es számú. Soha nem gondoltuk azt, hogy ez működőképes is lesz, de sikerült a miniszterek eh, bizottságától az Európa Tanácsban egy ajánlást eh, kapni, amelyet 2010. februárjában eh, fogadt fogadtak el a miniszterek. Az Európa Tanács egy teljes szöveget állított össze, és ezt kiadták egy kiadvány keretében. Ezek az ajánlások, illetve ezt az ajánlást értékelni kell majd két év múlva. Ez azt jelenti, hogy az említett ajánlások értékelése várható majd az Európa Tanácsban. Az OSC is megemlíti az egyesülési jogot, az alapvető emberi jogokat a katonai személyzet számára, az etikai kódexben, illetve a biztonságpolitikai katonai aspektusai fejezetben, a 32. cikkelyben. Hölgyeim és uraim, ebből kiderül az, hogy nagyon sok dokumentum említi meg a fegyveres erőkön belül egyesülési jogot, de ahogy korábban említettem, a 11. cikkelyben szerepel egy felkiáltójel, azaz egy de, és ez a 11. cikkely említi azt is, hogy nem szabad korlátozni ennek a jognak az alkalmazását, kivéve azt, amit a törvények is szabályoznak egy demokratikus társadalomban, a nemzetbiztonság érdekében, illetve a közbiztonság érdekében, illetve a bűncselekmények megelőzése érdekében. Ez azt jelenti, hogy a 11. cikkely az Egyesülési jogot előirányozza, illetve a szakszervezetekben történő egyesülési jogot, és ezt nem szabad korlátozni, kivéve akkor, hogyha ezt egy adott ország törvénykezése korlátozza, illetve ez nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy nem létezhet egyáltalán semmilyen formában az egyesülési jog, Sajnos ez a helyzet néhány tagországban. Az Európai Bíróság és az Európai Emberi Jogi Bíróság is foglalkozott ezzel a kérdéssel két döntés keretében. Az egyik a 2008-as, az Emberi Jogi Bíróság döntése 2008. november 12-e, ennek a dátumot Törökország kapcsán adták ki, Demér és Bajkara személyek az önkormányzatukkal kerültek össze, ö, tűzésbe a szakszervezeti munkájuk során. Az Európai Emberjogi Bíróság úgy döntött az ő ügyek, ügyükben, hogy ezzel demokratikus társadalmi normákba történő beavatkozás esélye áll fenn, és ezzel korlátozták azt a jogot, hogy szakszervezetekben tömörülhetnek a katonai erők, a rendőrség, stb. Tehát csak megalapozott jogok, illetve okok, indokok alapján lehet korlátozni az egyesülési jogot. Az e- Európai Emberjogi Bíróság tehát világosan fogalmazott a 11. cikke kapcsán, miszerint csak nagyon korlátozott esetekben lehet bármilyen formában is korlátozni az egyesülési jogot. Ez sajnos nem jellemző a legtöbb országra. A katonák helyzetét kell vizsgálnunk 2011-ben, és látnunk kell, hogy teljes mértékben megváltozott a helyzetük. A ma katonája nem azonos a 90-es évek elején a katonájával, a 70-es vagy 80-es évek katonájával. A mai katona mindenféle jellegű missziókban dolgozik, békefenntartó missziókban, számos helyzettel találja szembe magát, és a ma katonája nem pusztán harcos, nagyon gyakran mediátor is. Egy olyan személy, aki bizonyos a missziót teljesít egy adott országban az alapvető emberi és szabadságjogok területén. Ez a feladatuk a katonáknak a legtöbb misszió kapcsán. Ezt nagyon nehéz megérteni, és éppen ezért nem fogadható el az, hogy azok a katonák, akik külföldre mennek, életüket kockára teszik, és az alapvető emberi szabadságjogokért küzdenek, ne rendelkezzenek ugyanolyan jogokkal, mint saját országunkban rendelkeznének. És erre mi azt mondjuk, hogy ez elfogadhatatlan. Elnök úr, ön kitért néhány esetre. Vannak sikeres partnerségek sok európai tagországban, Ausztriában, Belgiumban, Dániában. Nem nevezem meg itt az összes országot, de vannak olyan tagországok is, ahol szakszervezeti jog, illetve társulási jog létezik. És vannak olyan tagországok is, ahol ezeket a szabályokat egyáltalán nem alkalmazzák. Nem fogok részletesen beszámolni az összes európai országról, de hogyha európai szinten vizsgáljuk ezt a kérdést, megnézzük a földrajzi feltételeket, akkor látjuk azt, hogy azok az országok, ahol, amelyeket sárgával jelöltünk, szakszervezeti jogot érvényesítenek. A zöld eljelölt országoknál létezik az egyesülési jog, nagyon gyakran korlátozott módon, korlátozott formában, de a pirosra jelölt országokban egyáltalán nem léteznek sem szakszervezeti jogok, sem egyesülési jog nem létezik. És hogyha nagyon röviden megnézzük Észak-Európában és Közép-Európában azokat az országokat, ahol létezik a szakszervezeti jog, akkor nagyon furcsa látni azt, hogy a déli országokban, a balkáni térségben, a balti térségben nem létezik a fegyveres erőkön belüli egyesülési jog. Nagyon pozitívan álltunk hozzá ehhez a kérdéshez. Például a Csehköztársaság, Szlovákia, megállapítható az, hogy létezik az egyesülési jog, viszont ez nem kapcsolódik közvetlenül a katonák jogaihoz. Léteznek szervezetek, katonai szervezetek, de főként a nyugdíjas katonák számára, és ezek a szervezetek megpróbálhatják megvédeni tagjaik érdekeit, viszont nem létezik a kollektív szerződés. Portugália esete kiemelendő, 2001-ben, 2002-ben Portugália úgy döntött, hogy bevezeti a fegyveres erőkön belül egyesülési jogot, de éveken keresztül ezt nem sikerült megvalósítani a gyakorlatban. És természetesen ez nagyon sok feszültséget vont maga után. Spanyolország időközben szintén zöldel jelöltetett, és Spanyolországban is nagyon új az egyesülési jog. Két hónappal ezelőttig nem létezett az egyesülési jog, a spanyol katonák most rendelkeznek az egyesülési joggal, de nem rendelkeznek szakszervezeti joggal például. Három évvel ezelőttig Spanyolországban az egyik szervezet, katonai szervezet elnöke, ezt nem ismerték el hivatalosan, és ő kétszer 30 napos katonai börtönbüntetést töltön, töltött le, azért, mert eh, hivatalosan, nyilvánosan megvédte a katonák érdekeit, és kiállt mellettük. Éppen ezért nagyon fontos kiemelni, hogy Spanyolországban ez a jog végre létezik. Amikor pedig megnézzük eh, az Európai Unió tagországait, és itt megint csak pozitív hangon szeretnék szólni az egyesülési jogról, de 11 Európai Uniós tagországban még mindig nem létezik az egyesülési jog, és csak 8-ban létezik ténylegesen a kollektív szerződés, illetve a szakszervezeti jog a fegyveres erők számára. Összefoglalva, a fegyveres erők számára a biztosított alapvető jogok problémát jelentenek Európában, és a társulási jog volt nem lehet alásni. Léteztek kutatások, az Egyesült Királyság, illetve a francia szenátus is vizsgálta azokat az eseteket, amikor a katonáknak volt társulási joguk, egyesülési joguk, illetve szakszervezeti joguk, és az Egyesült Királyságban, illetve Franciaországban kiderült, hogy ez a téma igenis problémát jelölt, jelent. Voltak olyan országok, amelyek azonban ezt nem teltek problémának. Ausztriában, Svédországban, Finnországban, Dániában és Németországban van szakszervezeti jog, de ez a szakszervezeti jog nem működik megfelelően a fegyveres erőknél. Tehát azáltal, hogy létezek, létezik a szakszervezet és egyesülési jog ezekben az országban, ez nem csökkentette a fegyelmet a haderőkön belül. Néha nem mindig könnyű fogalmazni az egyesülési jog kapcsán. A szakszervezet kifejezés néhány országban a politikusokat, illetve a katonai vezetőket félelemmel tölti el, és Franciaországban itt nagyon óvatosaknak kell lennünk a szakszervezet szó említése kapcsán. Tehát itt nem szabad megemlítenünk azt, hogy szakszervezet. Mindegy, hogy hogy nevezzük, szakszervezetnek vagy katonai társulásnak. Mi azt szeretnénk, hogyha a katonák szerveződhetnének a különböző társulásokban, és megvédhetnék saját szakmájukat. Ha pedig valaki nem rendelkezik egy adott joggal, akkor nem is érdekli természetesen. Franciaországban ez volt az eset, Olaszországban és az Egyesült Királyságban ugyan így. Jelenleg nem létezik az egyesülési jog, Olaszországra majd később visszatérek. Az emberek, illetve a katonák megpróbálnak így vagy úgy szerveződni, illetve a kormányuk által elfogadott formákkal kénytelenek megelégedni, éppen ezért nem is érdekli őket az egyesülési jog. A polgárok, a katonák polgárok, mint bárki más, tehát egy katona uniformisban járó polgár, és az Euromil azt hangoztatta korábban is, hogy a katona emberi lény, hogyha egy késsel megvágják a bőrét, akkor ugyanúgy piros vér folyik a kezéből, mint bárki másnak. Tehát ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni az egyesülési jog kapcsán, viszont úgy érezzük, hogy jelentős mértékben korlátozódik a fegyveres erőkön belül az egyesülési jog, illetve nulla tolerancia érvényesül ezen a területen. A lakó laktanyák kapujánál nem áll meg az alapvető szabadságjogok területe, és úgy érezzük, hogy az Európai Parlamentnek ki kell állnia az egyesülési jog mellett az európai polgárok számára, több százezer katona számára is érvényesülni, érvényesülnie kell ennek az elvnek. Köszönöm szépen a figyelmüket! és természetesen szívesen válaszolok kérdéseikre. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig Bernard Gátszór következik a Német Fegyveres Erők Szövetségétől. the next slide, doing this. Okay, thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyem és uraim. A feladatom az, hogy rövid bevezetőt tartsak, egy összegzést a német modellről, mármint hogy mi hogyan garantáljuk a gyülekezési szabadságot, azok számára, akik a fegyveres erőknél teljesítenek szolgálatok jogalapról kezdeném, a konkrét az alapszabály, a német alkotmány 9 per 3-as cikkeje azt mondja, hogy minden állampolgár csatlakozhat szakszervezethez, koalíciónsrecht, tehát egyesülési társulási jog. Az alkotmányban nincsen semmilyen kitétel, amely tiltaná ezt a katonai vagy rendőri erők esetében, a német törvényértelemben. Ha kellett volna korlátozni ezt, akkor azt az alkotmányban kellett volna megfogalmazni. Az alapelve az a német katonák esetében, az államban és a társadalomban a német katonák, ugye az egyenruhás állampolgárt képviselik. Ez a katonai törvény hatos cikkeiben szerepel, az úgynevezett katonai törvényben, Soldatengesetz, a katonának ugyanolyan állampolgári jogai vannak, mint minden más állampolgárnak. Az elnök már említette azt a tényt, hogy szükség van arra, hogy a katonai szervezetek képviseleti és szakszervezeti jogait érvényesíteni tudjuk. 56. július 14-én, egy évvel azután, hogy újra fegyverkezett Németország, a Német Fegyveres Erők Szövetsége, Verband eh, megalapítása került. A szakmai szervezetként hozták létre, nem pedig szakszervezetként. Ennek a fő oka az volt, hogy ebben az időben, az 50-es évek elején a német szakszervezeti mozgalom alapvetően a fegyverkezés ellen volt ha valaki egy újra létrehozott fegyveres erőnél dolgozik, és szeretné képviseltetni magát, és a szakszervezeti világ önök ellen van, hát akkor az ember ugye úgy dönt, hogy létrehozza a saját szervezetét. Ma a szervezetnek mindegy 200 ezer tagja van, a tagság önkéntes, a szervezet független a kormánytól és a politikai pártoktól. A szervezet kiadásait, költségeit tagsági díjakkal fedezzük, nincsen semmilyen kormány szubvenció. Az egyesületek, szakszervezetek a német vegyeselőkben különleges okokkal rendelkeznek. Például ki kell kérni a véleményüket, amikor általános szabályokat készítenek elő, amely a katonák szolgálati feltételével foglalkozik. Ez szerepel a 35 per A cikkeiben, az úgynevezett katonai törvényben. A szervezeteink megjegyzései törvénytervezetek kapcsolatban, mondjuk a védelmi miniszter a parlament elé terjeszt egy új törvényt, akkor a parlamenti képviselők között szét kell osztani a katonai szervezetek véleményét, hogy lássák a képviselők, hogy az adott szakszervezet vagy katonai érdekképviseleti szervezet mit gondol erről. Nagyon fontos, hogy ha az embernek van társulási, gyülekezési joga, és mondjuk a létrehozunk egy szervezetet, mint néhány európai országban, de nincsen erre vonatkozó szabály, hogy hogy férnek hozzá a tagok az információkhoz, akkor nagy baj van. A németországi szervezetek jogosultak arra, hogy a szolgálati időben a kaszányában verbováljanak tagokat. Üléseket, gyűléseket adhatnak a kaszányán belül a szolgálati időben, de az időt és helyet egyeztetni kell a helyi parancsnokkal. A parancsnokokat arra kérik, hogy támogassák a szervezeteket, amikor csak erre mód van. Ez a vélemi miniszter eh, rendeletében szerepel így ez a felhívás. Van néhány kiegészítő megállapodás, amely nem szerepel törvényben, de szerződésben. A német fegyveresedők szervezete szerződés kötött a honvédelmi miniszterrel és a belügyminiszterrel. A fő tartalma ennek a megállapodásnak az, hogy a miniszter, a szervezet elnöke évente kétszer találkozik formális ülésen, valóságban azonban többször találkoznak informálisan. A miniszterek, a minisztériumok és a szövetségek egymással felveszik a kapcsolatot, mielőtt törvényjavaslatokat készítenek elő. Tehát van lehetőség arra, hogy szakértelmet, szakvéleményt adjon a szervezet a folyamat során, a törvénykészítési folyamat során. Javaslatok és kezdeményezések a szervezetek részéről, amelyek nem szerepelnek a törvénytervezetben, azok megvitatást, vitatás vagy vitatágyát képezhetik. Lobbizás. A szervezetnek szoros kapcsolat van a belügyminiszterre, a a igazságügyminiszterrel, a Bundestaggal, a német parlamenttel, a Védelmi Bizottsággal, a Költségvetési Bizottsággal, a Belügyi és Külügyi Bizottsággal. A képviselők és a szervezetek képviselői rendszeresen találkoznak. A múltban a szervezet kezdeményezéseit a kormány és a parlament is nagyra értékelte és figyelembe vette. Média tevékenység. Ez olyas valami, amely néha gondot okoz, mert nem mindenki szereti azt, hogy például egy egyenruhás ember a médiának az ellenkezőjét mondja, mint amit a védelmi miniszter mondott, nem egyenruhában. Ez nagyon érdekes a média számára, az az ellentmondás. Tehát a katonai egyesületet sokszor meg is hívják a sajtótájékoztató. általában meghívnak valakit a fegyveres erőktől, vagy hogy megjegyzéseket fűzön a tervekhez, döntésekhez, vagy a szakvéleményt kikérjék. A képviselőknek joguk van részt venni a politikai vitánkban, a társadalomban és a médiában, mármint ami a katonai hivatást illeti, illetve az ország védelmi és biztonsági politikai döntéseit. A német közigazgatási bíróság döntése értelmében egyenruhát viselve végezhetik a média munkát. Ezt nem mindig szeretik. Demonstrációt tüntetés és sztrájk. A német katonáknak van joguk a szakmai, hivatásbeli jogaikét kiállni, sztrájkolni és tüntetni. 2001-ben volt egy példa, 25 ezer tagja az én egyesületemnek, és a katonai szakszer, a rendőrségi szakszervezet tagjai Berlinben tiltakoztak egy törvénytevezet ellen, amely meg akarta változtatni a nyugdíjrendszert. Egyenruhában vonultunk fel. Egyenruhás felvonulások, tüntetések általános politikai esetekben nem engedélyezettek, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak a katonai hivatáshoz. Csak akkor engedélyezettek, ha valóban a szakmai érdekek eh, képviseletéről van szó. A német katonák nem sztrájkolhatnak, és nem is akarják megkapni a sztrájkjogot mert úgy, úgy látják magukat katonaként, tudják, hogy országokat kell szolgálniuk. Beszélhetnek a feletteseikkel, a védelmi miniszterrel, a képviselőkkel, a munkafeltételekről, a munkakörülményekről a fegyveres erőkben, de ők nem akarnak szájkolni a német katonák. Kiegészítő egyéni jogok a német katonák részveteli joggal rendelkeznek, méghozzá az egységeken belüli szolgálati feltételeket illetően. a Havadami minisztériumi szinten a részvételi jogokat az két van a fő személyzeti tanács, illetve az a bizalmi bizottság, ez egy különleges német szó, tehát nagyjából bizalmi bizottságnak lehet nevezni, 32 szótakból lehet ez a német szó, és nem is lehet lefordítani illetve fő bizalmi, bizalmi bizottság, talán mondhatnánk így magyarul ezt a testületet. Tehát ebből a két testületből meg kikérik tehát ezen testületeknek a véleményét a minisztérium részéről. Általában a szervezetek és szakszervezetek, egyesületek nevezik ki a vezetőket. Nagyon szépen köszönöm, ez volt az előadásom vége. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Emilio Amirejenek. Ő a Gyülekezési szedetesi Jogi és Fejlődési Bizottság elnöke. Grazie Presidente. Eh, onorevoli... Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, tisztelt kollégák az örömi részéről, az egyesülési jogról beszélünk. Most már évek óta ez napirendi, napirenden lévő pont, és az Európai Uniós jogalkotását tekintetben rendkívül összetett, de ezzel együtt sajátos módon azért kínos megállapításra kell jutnunk mind a mai napig eléggé nehéz konkrétan tetten érni a politikai felelősséget, felelősséget és meghatározni, hogy ezek hogyan alakultak az időben. az olasz katonák egyesülési jogának a gyakorlatásáról 1978-ban rendelkezett az olasz jogalkotó, és e tekintetben a 382 per 78-as törvény a mérvadó, és annak a 8-as cikkeje egészen konkrétan. Az a határozat született, hogy az olasz katonák nem hozhatnak szakszereti jellegű szakmai egyesületeket, és nem áll fenn a jog a számukra, hogy egyéb szakszervezetekhez csatlakozzanak. Ezen felül különböző egyesületek vagy katonai köröknek a létrehozatala csak úgy történhet, meg ha egyáltalán megtörténhet, hogy a honvédelmi miniszternek előzetesen ki kell vérni a hozzájárulását. Az alapvető jogok érvényesülése e tekintelen tehát korlátozottak, annak ellenére, hogy az alkotmányunk rendelkezik e témában többek között a 18-as és 39-es cikke. A politikai frakcióknak egy része 1978-ban nem szavazták meg nem szavazta meg a 382 per 78-as törvényt. Jól lehet, ez a törvényt egy hatalmas parlamenti munka előzte meg. Aztán a politikai és a társadalmi párbeszéd is rendkívül élénk volt e témában. És ez abban nyilvánult meg, hogy nagy összeütközések is következtek, mert hogy egyesek rendkívül szó szerinti értelmezésben ér, értelmezték az alapjogoknak jogoknak a kártáját, a másik oldalon pedig a katonai szempontokat érvényesítették. aztán gyakorlatilag a reform folyamat leállt, és nem sikerült véghez vinni azt a folyamatot, amelyet kívánatosnak tartottunk volna, és amelyről a mai napon beszélünk. Az 1978-as jogszabály rendelkezik ugyanakkor a különböző képviseleti szervezetekről, amelyeket a katonai körökben választanak meg, és amelyeknek a feladata az, hogy védelmezze azokat a jogokat, amelyek a, a katonák magukénak tudhatnának. Nos, azt kell mondani, hogy ez az egész instrumentum igazándiból nem független, mert hogy nem rendelkezik saját forrásokkal, és ezen kívül gyakorlatilag felügyeletet gyakorol rajta a felletes hatóság. Szóval nem adottak a feltételek, hogy ez a szervezet jól működjön, és maga a cél, amelyet a törvény megfogalmazott, nem került megvalósítására, nem sikerült azt elérni. Ezek a különböző kényszerhatások a katonai képviseli rendszerben, és az ilyenfajta rendelkezések természetesen kihatással vannak a katonák védettségére. Ebben a szellemben az 1970-es években egy sor követelést fogalmaztak meg a szakma beileg, azaz azt kívánták elő segíteni, hogy biztosított legyen a jövőben a katonák képviselete és egyesületekhez való joga, az egyesülési joga. Aztán gyakorlatilag körülbelül most már 20 éve a kezdeményezésnek a sora fogalmazódott meg, de ezek sohasem öltöttek testet egy igazi törvényben, jól lehet számos ilyen javaslat fogalmazódott meg. 79 óta várunk egy reformra, és hát volt egy bírósági joghatározat, amely a 449 99-es joghatározat, és amely rendelkezik e témában, és azt észleljük a mai fázisban, hogy még mindig szükség van, mert hogy nem fogalmazódott meg, nem valósult meg az az eszköz, amely védelmezi mégpedig töretlen módon a katonáknak az érdekeit. Azaz, gyakorlatilag ott tartunk mind a mai napokon, sem az Európai Uniós előírások, sem a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalnak az előírásai, illetve java, ajánlásai nem érvényesülnek. Azt hiszem, ezt meg kellett említenem, ezt a bizonyos 449 99 alkotmány bírósági határozatot, amely jól mutatja, hogy mi nem teljesül az egyesülési jog érvényesülésében, és ezen joghatározatban látható mind azon érvrendszer, amely a mai napon különösen fontos, és amelyekkel kapcsolatosan a Euro Mill, az Euro Mill is megfogalmazta a saját álláspontját az a jelenlegi eszközrendszerek nem teszik lehetővé a olasz katonáknak, hogy jogaikat érvényesítsék. Azt hiszem, ez rendkívül sajnálatos folyamat, és nincs összhangban sem az EU-s jogalkotással, sem pedig a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal az ILO ajánlásaival, amelyek arra irányulnak, hogy védelmet nyújtsanak a munkavállalók számára, és biztosítsák a munkavállalóknak a függetlenségét a hatóságokhoz képest, és a hatóságok nem szabad, hogy beavatkozzanak az ilyenfajta érdekérvényesítési megnyilvánulásokban. Az Európai Parlament évek óta a maga részéről egy sor állásfoglalást fogalmazott meg, amelyek arra irányultak, hogy a békeidőben a katonák jogosultak legyenek arra, hogy szakmai szervezeteket hozzanak létreegyesülések formájában. A szupranacionális katonai szervezetek keretében pedig lehetőség kell, hogy legyen arra, hogy olyan rendelkezések szülesenek, amelyek biztosítják a katonáknak a védelmét, ugyanis az az egyensúly hiány, amely ávóval létezhet a katonai szervezetekben, ellensúlyokat igényel. Aztán szót kell ejteni arról is, hogy túlságosan sokféle rendelkezések is létezhetnek adott esetben, ez veszélyes is lehet, mert nem biztosítja az egységes fellépésnek a lehetőségét a katonai világban. Márpedig egy sor ajánlás született, amelyek mind arra utalnak, hogy mennyire lényeges az egyensúly biztosítása, és ezeket a valóságban nem csak a papíron kell érvényesülni a supranacionális rendelkezéseknek világosaknak kell lennie, többek között a tekintetben, hogy milyen jogok kell, hogy megillessék a szakmai érdek, érdek érvényesítő szervezeteknek a tevékenységét, beleértve a katonaiakat is és hát e tekintetben említhetjük a 151 per 78-as ILO egyezményt, de az alapvető jogok kártáját is az Európai Unióban. Ezek mind-mind rendelkeznek arról, hogy mi kell, hogy megélesse a katonákat. Az ILO-nak a 151 per 78-as egyezménye egy olyan egyezmény, amelyet ratifikált az olasz parlament, pontos pontosan rögzítve van az, hogy a nemzeti jogalkotási eszközök rögzítik azt a mértéket, amely érvényesülhet a rendőrségben, illetve a katonaságban. Az ötös cikk rendelkezik erről. Ez a ezzel kapcsolatosan tudni kell azt is, hogy az egyezmény egy sor jogot biztosít, vagy hivatott biztosítani a különböző jogalkotásokban, így az olasz jogban is, de hát gyakorlatilag most ott tartunk, hogy ez nem érvényesül egyáltalán, ugyanis a jogalkotó egy sor olyan jogalkotási indokkal állt elő, amely megakadályozza azt, hogy az ILO egyezmény érvényesüljön Olaszországban, és alkalmazott legyen az olasz katonak körében. Például az fogalmazódott meg, hogy a szakmai felügyelet tekintetében, amely a 151 per 78-as ILO egyezményből származik, az ö, olyan témakörben fogalmazódott meg, amelyet az olasz törvények már eleve biztosítanak, azaz nincs szükség átültetésre. a katonák eh, képviselete úgymond biztosítva van, azaz gyakorlatilag ott tartunk, hogy nincs lehetőség arra, hogy a már korábban az álló egyezményét megelőzen létező olasz jogalkotási eszközöket módosítsák az olasz jogalkotók. Márpedig ez nem egy helytálló év, és hát hagy emlékeztesek arra, hogy az ILO-nak az egyezménye, a 151 per 78 as megjelölje, megjelöli azt, hogy a köztisztviselőket meg kell, hogy illesi, illese a teljes függetlenség a közhatóságokkal szemben, illetve azokhoz képes. Ez 5 per C cikk rendelkezik erről. És hát ezen felül kellő vitelmet kell, hogy kapjanak a közviselők a akkor, amikor a közhatóságon belül dolgoznak, és ez meg kell, hogy illesse őket, akár a képzés, akár egyéb tevékenységének a során. Aztán az is szerepel az egyezményben, hogy mi minősül beavatkozásnak. A beavatkozás például az, amikor amikor egy olyan, egyez, olyan egyesület jöhet csak létre, amely kifejezetten a közhatóság támogatásával működik, vagy olyan pénzügyi eszközökkel támogatják, amelyek nem teszik lehetővé a függetlenséget. Tehát gyakorlatilag ilyenfajta felügyeletet gyakorolnak felette. Erről rendelkezik az ötös cikknek a hármas alpontja. Mindezek azt hiszem, hogy eléggé világosan mutatják, hogy a szakszervezeteknek a története mint egy ismétlődő fejezeteket tartalmazó történelemkönyv, azaz bizonyos ellenállások érvényesülnek, és egyesek egy régebbi világról álmodoznak, nosztalgiával gondolnak arra. Azok az előrejelzések, azok a rendelkezések, amelyek az ILO ajánlásában szerepelnek, jelenleg nem érvényesülnek, és Olaszországban a felügyeleti szervek messze menően azt képviselik, ami tiltott lenne. Úgy vélem, hogy a katonai világunkban nem érvényesül a pluralizmus, már pedig a munkavállalók egyéb munkahelyeken ezt a jogot érvényes élvezik. az egy teljesen tipikus beavatkozás történik, a függetlenség nem szavatolt a szakmai érdekképviseletben, és minthogy az állam finanszírozás módján támogatja a saját szervezeteit, a függetlenségnek semmiféle nincsen tere, és az ilyen szervezeteknek igazán reprezentatív véleményképviseleti joga nem adatik meg, és erre bizonyítékokkal is tudunk szolgálni. A függetlenség teljes hiányát észleljük, és a Berlusconi kormány beavatkozott, bele nyúlt a folyamatokba, és ez kétszer is megtörtént már. Aztán más esettel is tudok szolgálni. Például visszahívása került ezen szakmai szervezet elnöke, és nyilvánvaló, hogy ez ellentétes mindenféle szakszervezeti jog érvényesülésével. Az államhatóság, a közhatóság bele nyúl a folyamatokba, semmibe veszi a demokráciának a szerepét és fontosságát, a képviseleti jog nem érvényesül, és gyakorlatilag illetim módon hosszabbították meg az adott szervezeteknek a megbízatását, és hát nyilvánvaló az, hogy politikai és egyéni érdekek fűződnek ahhoz, hogy ez így legyen. A katonák így módon nem kapnak szót, és gyakorlatilag ott tartunk, hogy teljes egészében nem a katonák választják ki a saját képviselőket, hanem a kormány. Ennek az áldozata pedig nem más, mint a demokrácia. A szabályokat semmibe veszi azokat a szabályokat, amelyek a hatékony fellépést kellene, hogy lehetővé tegyék. Ott tartunk, hogy a demokrácia sérült manapság már. Ezzel együtt azt hiszem, hogy még mindig lehetőség van arra, hogy tovább lépjünk. Meg kell értenünk az, hogy, hogy a Lisszaboni szerződés mit tartalmaz, illetve az Európai Unió alapjogi kartája. Ha ezeket a szem, szövegeket szemléljük, akkor felkerül a, felmerül a kérdés, hogy képes az Európai Unió leszámoljon az előítéleket, a szerőtőbb gondolkodás módjal, és eljussunk oda, hogy a specifikus érdekeket is képviselni lehessen, és ne csak a tagállamoknak a specifikus érdeke érvényesüljön. Természetesen e tekintetben a saját hozzájárulásokat is meg kell tennünk. 2012-ben, akkor, amikor az alapvitányunk a 20. évfordulóját ünnepelte, illetve ünnepli majd, megismerhetik azt, hogy milyen fajta programokat szervezünk a 20 éves évforduló keretében. Összességében azt mondhatom, hogy olyan kort élünk meg, amikor a ravasság uralkodik, a különböző tiltások, és ez eredményezi azt, hogy a katonák Olaszországban nem gyakorolhatják a jogaikat, ezt a korszakot pedig le kell zárni. A jövő felé kell fordulnunk, európai kihívásoknak kell eleget tennünk, és ezen kihívások kell, hogy ösztönözzenek minket abban valamennyien, hogy kiki felelős módon lépjen fel. Köszönöm szépen! Thank you. Now the... Köszönöm. Most lehetőség van a kérdések feltételére. Guatieri úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, nagyon fontos, hogy ezt a meghallgatást megszerveztük, megszervezzük. Azért, mert lehetőség nyílik arra, hogy jelentést készítsünk az Euromillel és a többi egyesülettel, katonai egyesülettel együtt. Másodszorban itt a gyülekezési jogról van szó. És eh, nagyon fontos információkat kapunk meg így, és ezeket megvitathatjuk. És megnézhetjük, hogy az Európai Parlament hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy eh, mindenki Európában ezzel a joggal élhessen. A fegyveres erők kötelékében dolgozók is. Hallottuk az előadóktól, hogy még azért van mit tenni, még nem minden valósult meg. Ha megnézzük, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak a katonák. Aki megnézte, a tél, látta a térképet, az hiszem, ez nem magáért szól. Nagyon nagy az egyenlőtlenség az európai térképen. Európai képviselőként ez minket arra kell ösztönözzön, hogy tegyünk valamit. A parlament többször is szólt már ezzel kapcsolatban, de ugye új fejlemények elébe nézünk. Ezeket figyelembe kell vennünk, jogi szempontból is, nem csak politikai szempontból. Ami az illetéséget illeti európai szinten, nincsenek olyan hatáskörök, olyan kompetenciák, amelyek meghatároznák a különböző országban a gyülekezési jogszabályokat. Itt hát nincsenek európai hatáskörök erre vonatkozóan. Nagyon sok kérdőjel kérdés merül fel, a parlament többször foglalkozott ezzel a kérdéssel, ugyanazt a választ kaptuk mindig a bizottságtól. De a jogi keret tovább fejlődött, Itt az alapjogi kártáról is van szó, az EU alapjogi kártájáról, és mindenről, ami azzal összefügg. A jogi feltételek alakulása. Most hát ezt mind figyelembe kell venni. Nem tudom, hogy az ilyen kijelentések súlya nem növekedette meg ennek köszönhetően. Az alapjogi kártának. Aztán az Európai Emberi Jogi Alapokmányt az alapjogi kártát, ha megnézzük. Hát elsősorban az alapjogi kártáról van szó. Itt van ugye az alapjogi kárta, amely nem vezet automatikusan törvényhozói hatáskörök köz. Ezt itt senki nem állítja a parlamentben. De meg vagyok arról győződve, hogy meg kell értenünk azt, hogy hogyan lehet egy kicsit koherensebben alakítani ezt a kérdést. Megnéz kell nézni, hogy mi van nemzeti szinten, és mi van, mi lehet az európai jog alapjaként, mit tekinthető az európai jog alapjaként, ami a gyülekezési szabadságot illeti. Megfelelő megállapotásra kell jutni az ILO-val, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel is. A két nagyon is eltérő jogalkotási háttér segítségével fel kell tudnunk mérnünk azt, hogy az nemzeti jogi keretek milyen mértékben tudnak ahhoz vezetni, hogy a katonák számára is adott legyen a gyülekezési jog, szabadság. Vagy hogy előfordul a hogy valaki mely országban megtagadják a katonáktól ezt a jogot. Na, szeretnék arra utalni, de aztán lassan-lassan lehetővé vált az, hogy a szólás, a kifejezés szabadságot megvalósítsuk. Olaszországban csak a felettesek engedélyével valósíthatóak meg ezek a jogok. Ezzel sok egyéb jogot is megsértenek, ez világos. Olyan jogokról van szó, amelyek a szerződések, a kárta tárgyalat képezik. Voltak bírósági perek is, például az ilyen gyülekezési szabadság jogát gyakorlókkal szemben indítottak eljárást. Itt nem bűnözői vagy szeparatista szervezetekről van szó, de mégis volt bűnüldözésre példa. Az olasz esetektől eltekintve az a véleményem, hogy nagyon fontos, hogyha az Európai Parlament is valamit hozzátenne ehhez a dologhoz. Hogyha felhívná a figyelmet arra, <coughs> hogy a hatáskörök, az illetékészségi körök mellett Ugye vannak azért a bevált vagy jó gyakorlatok, és ezek útmutatásként szolgálhatnak. Két dologról van szó. Egyrészt arról, hogy kérdések, állásoglalások, más szövegek, dokumentumok formájában, más kollégákkal együtt, a foglalkoztatásügyi bizottság beli kollégákkal közösen arra kellene törekednünk, hogy a szerződésben lefektetett, az alapjogikártában lefektetett jogokat érvényesíthessék ezek az emberek is. Új eszközök segítségével, vagy a már meglévő eszközökkel, a bizottságnál adott lehetőségekkel, a kiváló példákat, mintákat követve minden ország esetében követelnünk, hogy ezeket a jogokat érvényesíthessék. Főleg ott, ahol ezeket a jogokat még nem ismerik el. Azok álláspontját kell erősíteni, akik szeretnék a fegyveres erőknél és az emberi jogokat, alapjogokat érvényesíteni. Köszönöm szépen, Gáler úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindezt támogatom, amit Galtieri kolléga megfogalmazott, azt gondolom, hogy olyan gondolatokat összegzett, amelyekről fontos lenne elgondolkodni. Azt gondolom, hogy kiderült az előadásokból, hogy miről is van itt pontosan szó egyrészt, másrészt pedig elhangzott az, hogy a katona is polgár, még akkor is, hogyha uniformisba öltözik, és egy ilyen jellegű egyesülést vagy társulás által nem csorbul a fegyelem, illetve a parancsi rend sem. Vannak olyanok, akik ezt nem támogatják védelmi miniszter vagy a főparancsnok számára sokkal könny- könnyebb, sokkal kényelmesebb helyzet az, hogyha nem, léteze, nem léteznek katonai társulások, szervezetek, amelyek rávilágítanak bizonyos péld- problémákra például. Például, hogyha egy katona felszólal amiatt, hogy nem megfelelő a felszerelés, akkor ez teljesen más hatást vált ki, mint hogyha ezt egy szövetség teszi meg. Például elmondja azt, hogy ez veszélyezteti a katonák biztonságát. Egészen más dolog ez, hogyha egy szervezet keretében védik meg a jogaikat, és teljesen más súlyra esik latba. Ebből a példából kiderül az is, hogy nem szeretnék ezzel a bevethetőséget csorbítani, hanem pont az ellenkezője a célja ezeknek az egyesüléseknek az, hogy a katonákat megerősítse hivatásukban, illetve hogy jobban szolgálhassák az államot. Amikor pedig a szociális kérdésekről van szó, például arról, hogy a túlórákat hogyan lehet kompenzálni, a szabadságolási szabályokon hogyan lehet javítani, illetve a család és a munka egyeztethetőségét hogyan lehet eh, jobban garantálni a sok költözés esetén például, akkor ez mind-mind a jobb bevethetőség érdekében áll. Éppen ezért azt javaslom, például olasz barátaink esetében ez a helyzet, hát ha ott majd az újabb kormány mérlegel számos szempontot, és ezzel a témával is elkezd foglalkozni illetve ezzel a régi szokásoknak véget vett, illetve komolyan veszi azoknak az igényét, akik komolyan gondolkoznak egy ilyen társulásban. Én már az első héten engem megkerestek a német eh, fegyver, fegyveres erőknél, megkérdezték, hogy nem szeretnék-e belépni a szövetségbe, egy űrlapot nyújtottak elém, de hát természetesen mindezt a helyi parancsnokok támogatják, hiszen ők maguk is megélik azt, hogy sokkal jobb, hogyha az ember a saját érdekeit közösen tudja képviselni, mint hogyha egyesével tesznek panaszt a katonák. Én meggyőződésből maradtam a német haderők szövetségének tagja. Léteznek bizalmi emberek is természetesen, hát a szövetségen belül is meg lehet keresni ezeket az embereket. Én is voltam ilyen bizalmi személy. De ez önmagában nem segít abban, hogy az alapvető hiányosságokat vagy problémákat megoldják. Amikor kiderült, hogy Olaszországban én ott nem gondoltam, hogy olyan szigorúak lennének a katonaságnál. Meglepett, hogy ez így működik. Más országokról ezt könnyebben elképzeltem volna. Éppen ezért támogattam a mai meghallgatást is. Fontos az európai szintű támogatás. Fontos, hogy az Euromill is publikálja a saját munkáját, fontos, hogy őket politikailag és erkölcsileg is támogassuk, és remélem, hogy most egy tartalmi vita folyamat veszi ezzel kezdetét, és remélhetőleg egy új miniszterrel sikerül majd egy más keretek között, más keretek között folytatni ezt a megbeszélést. Gerc úr, a következő alkalommal a német fő inspektort megkérdezheti arról, hogy esetleg olasz kollégájával egyeztetne erről a problémáról, a szövetség a katonai ügyeket képviseli azokon a területeken, amiket megemlítettem, a bevethetőség területén, és ez csak erősíti mindezt. A védelmi miniszter pedig így odaállhat a pénzügyminiszterhez, és elmondhatja, hogy mik a fontos szempontok. Tehát nem pusztán eh, kabinetbeli kollégájával áll így szemben, hanem a védelmi miniszter mögött ezáltal a katonai szövetségek is ők támogatják, magat állnak, és ezzel az ő véleménye is nagyobb súlya esik latba. Azt gondolom, hogy nem muszáj folytatni a, a régi rossz hagyományokat, és azt gondolom, hogy olasz barátainkat teljes mértékben támogatnunk kell, akkor, amikor vagy a politikai szinten, vagy pedig a hivatalos jogi szövetségeken belül szerveződnek, és nem csak minden jót kell nekik kívánni, hanem megfelelő formában fontos őket támogatni. Köszönöm. Angurex úr. Köszönöm. Köszönöm szépen, én is szeretném megköszönni az uraknak a beszámolói nagyon sok érdekes dolgot említettek az egyes tagállamokban létező helyzetről. Ha megengedik, néhány gondolatot fűznék az elhangzottakhoz. Nem biztos, hogy mindenki osztani fogja a véleményemet, de egy kicsit talán hevesebbé tehető a vita és érdekesebbé. Az a tény, hogy az egyen ruhások ugyanolyan állampolgárok, mint a többiek, ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a többiek. De hát ez nem mindig következett be. Lehet, hogy ez sosem lesz így. A fegyveres erőknél szerintem ez nem fog így bekövetkezni. Ez egy iratlan szabály, tehát ez van. Minden hadseregben saját politikai véleménnyel nem rendelkezhetnek a katonák tehát például egy kommunista párt újságját a hadseregben nem lehet olvasni. Hát bizonyos dolgokat bizonyos keretek közé kell <clears throat> szorítani. Hát erről szeretném elmondani, hogy szerintem aggaszt. Általában az Európai Unióban egy olyan tendencia van, ami az munkavállaló jogokat illeti. Nos, itt alapvetően Görögországban például hatalmas erőfeszítések történnek arra, hogy megszüntessék a kollektív szerződéseket. Hát miről beszéljünk itt még? Azt hiszem, hogy nem helyesen elemezték a helyzetet, milyen szerepe, milyen felelőssége van itt az érinteteknek, de a jelenlegi Az államok által követelt jogok, mert mint az egyenruhás állampolgárok jogait illetően, például a szakszervezeti jogok Németországban a katonai, a fegyveres erők szakszervezeti jogai, a ez abban az időből való, amikor csak a saját országa védelmével foglalkozott a német hadsereg, például, tehát ennyit a német katonák szakszervezeti jogai. De ugye mindannyian tudjuk, hogy az 50-es évek után nem csak Németországban, de Olaszországban, más országokban is a katonák, a hadseregek szerepe megváltozott, kifelé orientálódtak. Koszovóban, Afganisztánban vagy Pakisztánban nálam másoznak, tehát az országon kívül tevékenykednek a hadseregek. Akkor tilos az, nem foglalhatnak állást a katonák? nincsen nemzetközi találkozó, ahol ne szólnának a fegyveres erőkről. Törvények vannak, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a fegyveres erők belső lázongásoknál is feléphessenek. A Eurobattle Groups például, Görögországban volt egy hadgyakorlat ezeknek a katonai egységeknek, az európai katonai egységeknek. Megfelelő műveletek voltak, de el akarjuk mondani azt, amit ha azt mondjuk, hogy a katonák egyenruhás állampolgárok, hát akkor megfelelő ö, intézkedéseket kell tudni foganatosítani. Tegnap vagy tegnap előtt elnök úr. Itt volt ez a, a NATO súlyos intézkedése Pakisztánban. Illegális volt ez a beavatkozás. Senkit nem láttam, semmilyen rendkívüli Európai Uniós megbízott nem jelentkezett ott, vagy szólt ez ellen. Ez így folytatódik? Ezt így nem lehet elfogadni. Gyakorlati szempontból nagyon érdekes az a vita, amit itt folytatunk. Én természetesen azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy szerveződhessenek a katonák. Joguk van hozzá. Tehát vitát kell folytatni a politikai jogaikról. Így egyszerűen nem megy a dolog. Mert hát tudjuk, hogy mindenkinek van gondolata, véleménye, lehetősége. Én egyetértek azzal, amit a katonai szakszervezet és képviselő mondott, fontos a Wikileaks, ugye? Nem azért történt mindez, mert az USA-ban szakszervezetek voltak a katonaságnál. Nem mégis sok minden napvilágra került. Nos, ez a helyzet a fegyveres erőknél az Európai Unióban olyan, amilyen mi ugye NATO tagja is vagyunk. Nem minden, ez nem véletlen. Ezek a hadseregek a NATO tagjai is. Itt van tehát egyértelmű kapcsolat ezzel a kérdéssel. Zárásképpen nagy jelentőségű ez a kérdést amikor a hadseregek megfelelő képesítésben részesülnek a határokon túli bevetésre, hát nagyon rossz látni, hogy Görögországban egy héttel ezelőtt bekövetkezett valami. A görög hadseregben egy egyes esetre van szó, arra vonatkozó erőfeszítések történtek. Egy eh, kiképzett eh, tiszt katonai huntával hozták összefüggésbe ezt a tisztet. Hát azért ez nagyon nehéz dolog. A katonáknak politikai jogokkal kell rendelkeznünk, és egyesületekkel. Jó. Jakob, Csegöp úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a, a megjegyzéseket. Megpróbálok röviden reagálni a megjegyzésekre. Azt hiszem, hogy egy nagyon fontos megjegyzés lehet tenni, méghozzá, amikor a katonák szakszervezetekbe vagy katonai szövetségekbe szerveződnek, a katonák probléma nélkül elfogadják azt, hogy a korlátozva vannak a jogaik nem találkoznak olyan katonai szakszervezettel vagy egyesülettel, talán egyéni katonák vannak, de Európában nincs olyan katonai szervezet, például amely azt, kellene, azt kérné, hogy legyen sztrájkjog. Európában, néhány országban a katonáknak is van joguk sztrájkolni. De sosem éltek ezzel a joggal. Tüntetésnél több nem volt nem sztrájkolt katona. A katonai szervezetek, szakszervezetek nagyon jól elvannak azzal a tényel, hogy operatív módon a kormányok döntése, a honvédelmi minisztériumok döntése, a védelmi személyzet döntése, a döntés hozatal. De van különbség például a között, hogy parancsokat osztogatunk, és megjegyzéseket teszünk, amúgy megjegyzéseket teszünk a végrehajtása kapcsolatban, és a művelete kapcsolatban. Ha döntés születik arról, hogy elmennek valahova, és ezt kormányszinten hozták meg, a katonák gond nélkül végrehajtják ezt a feladatot. Akkor azt mondjuk, hogy a katonáknak joguk kell legyen, hogy legalább ahhoz, hogy tájékoztathassanak, katonák, katonai szakszervezetek tájékoztathatják a katonai vezetőket, a honvédelmi minisztert arról, hogy mi az, ami balul üthet, balul alakulhat például a lakás, az egészségügy esetén különböző kiküldetéseknél, mi az, ami balul sül el. Azt hiszem Gáler úr említette, hogy ön azt mondta, hogy a, hogy a honvédelmi minisztérium nem akarta, hogy legyenek szakszervezetek a katonaságon belül. De nekem az a tapasztalatom, az olyan országokban, ahol vannak szakszervezetek és katonai egyesületek, amelyek jól működnek, akkor ezek nem csak az egyéni, az egyes katonák érdekét képviselők. A Deutsche Bundeswehr Verband nagyon jó példa, a holland szakszervezetek, a belga a szakszervezetek, a Ír Katonai Egyesület, ezek együttműködnek a katonai vezetőkkel, a kormányal, a Védelmi Minisztériummal, annak érdekében, hogy a védelmi erőknek legyen a legjobb helyzetük. Persze van miért panaszkodni, van olyan, mindig lesz egy olyan mozzanat, egy pillanat, amikor ha összeteszünk 31 tábornokot, hát nem fog mindenki mindenkivel egyetérteni. Lehet, hogy a termen kívül azt mondják, hogy egyetértenek mind a 37-en, de a teremben nem fognak egyetérteni. A védelmi miniszterek, a védelmi minisztériumi alkalmazottak nem kell, hogy egyet értsenek. Az erős katonai szakszervezet, az erős katonai egyesület nem csak az egyéni katonák érdekeit szolgálják, hanem a fegyves erők egészének érdekeit. Más dolgokat is eh, meg kell vitatni, nem csak az egyesülési vagy gyülekezési jogot, több jogról lehet vitatkozni, tehát nem a mai ülés eh, témakörébe tartozik. Például a szólásszabadság, az igazságos perhez eh, való jog, az ombudsman intézménye, politikai jogok. Hát valameddig lehet erről vitázni. És azt hiszem, hogy itt az idő arra, hogy ezt a vitát megnyissuk. Az Európai Parlamentben folytak viták arról, hogy harmonizáljuk a fegyveres erőket Európában, egyre többet beszélünk az európai fegyveres erők integrációjáról. Ez az egyetlen, valóban az egyetlen pozitív eredménye a gazdasági és pénzügyi válságnak, a fegyveres erőknek egyre szorosabban együtt kell működniük. Jobban, mint valaha. De hogy várhatjuk el, és hogy magyarázhatjuk el az embereknek, hogyha az fegyveres erők Európában szorosabban működnek együtt, együtt lesznek küldetésenek, ha megnézzük a kabuli repülőteret, 35 nemzet dolgozik együtt ezen a repülőtéren, Kabulban, Afganisztánban. Hogy magyarázzuk el, hogy ugyanaz a feladat, ugyanaz a kötelességük, ugyanaz az intézmény, lehet NATO, lehet EU a mi esetünkben, de hogy lehet elmondani, hogy nem, nem azonosok a jogaik? Hát ezt hogy mondjuk el a katonáknak? Persze üdvözlünk minden olyan kezdeményezést, amely az Európai Parlament részéről megfogalmazódik, de egy dolog biztos. Persze meggyőzhetjük a védelmi minisztériumokat, néha sikerül, aztán meggyőzhetjük a tábornokokat, ez is megtörténik. Amikor nyugdíjba vonulnak, akkor meg lehet őket győzni a gyülekezési szabadságról még könyvet is írnak róla nyugdíjas korukban, ha szükséges, de csak nyugdíjba vonulások után lehet őket meggyőzni, a tábornokokat. De a nemzeti parlamentjeinket kell meggyőzni. A nemzeti parlamentek hozzák a törvényeket, tehát őket kell meggyőznünk. Meg is tettük például Spanyolországban. Nem hiszem, és eh, nem szeretném azt mondani, hogy mi hoztuk el Spanyolországba a katonák gyülekezési szabadságát, de többször visszamentünk Spanyolországba, beszélgettünk az összes frakcióval a parlamentben, néha ugyanazzal a frakcióval naponta négyszer, mert vissza kellett menni szavazni. Azt hiszem, hogy itt nem kell ezt elmondanom, hogy hogyan működik egy parlament, de hát siker koronázta erőfeszítésénket. Tehát most a spanyol katonák gyülekezhetnek. Az együttműködés és a katonák érdekeit szolgálja, és a kormányokat is segítheti. Nagyon jó példa, lengyel példa. A német kollégák német parlamentben vezetett gondolatait átvették. Lengyel kollégák hazavitték ezeket a gondolatokat, bemutatták a lengyel parlamentnek, és most új lengyel törvény formájában látjuk viszont ezt a német mintát. Jobb is látszik, hogy együtt lehet működni. Ami az olasz ügyet illeti, nem fogok erre mindig visszatérni. Hát nagy sajnálattal kellett őket rossz példaként említeni, majd az új védelmi miniszterrel fogunk beszélni. Ő egy admirális, kicsit félek, az új olasz védelmi miniszter admirális, ismerem, a, hogy milyen volt admirálisként a védelmi miniszter, én már előre tartok tőle, hogy tudom, hogy mi lesz a tárgyalás eredménye, az emberek néha változnak, amikor pozíciót váltanak, hát ez történik most Olaszországban. Sokszor az a baj, ha megkérjük a védelmi minisztereket, vagy vezérkari főnököket, néhány vezérkari főnök Európában tagja katonai szakszervezetnek vagy egyesületnek. A gond mindig az, hogy meggyőzzük őket arról, hogy győzzék meg a védelmi miniszter kollégáikat. Nagyon gyakran még mindig van egyfajta határ, egyfajta korlát, ahol azt mondják, a fegyveres erők, ezt nemzeti szinten kell megvitatni, nemzeti hatáskörbe tartozik, mi nem akarunk beavatkozni nemzeti hatásköri kérdésbe. Ezt hallottuk, amikor a portugál barátainknak akartunk segíteni, ott is azt láttuk, hogy több év után eredményt éltünk el. És természetesen a katonák nagyon sajátságos feladatokat látnak el, és vitára szükség van a jogó, mindenfajta joga felvált, fel lehet ruházni a katonákat. A katonák elismerik, elfogadják a határokat, korlátokat, nagyon jól tudják, hogy különleges helyzetben vannak, és nem egy postán dolgoznak, vagy az apeknél. Legtöbben a fegyveres erőkhöz azért mentek, mert katonák akartak lenni. Ezt a szolgálatot akarják teljesíteni, tudják, hogy jogaik esetében korlátokkal kell számolniuk, ha nincs vita, ha nem tudjuk, hogy kivel kell folytatni a vitát, akkor sosem lesz megoldás nemzeti szinten. Ha nincs egyesület, ha nincs egyesület, ugye Olaszországban azt látjuk. Ha nincs katonai egyesület, amely kiáll a katonák érdeké mellett, hát meg kell néznünk egy szélesebb körben. Van egy jelentés, ez nem a mai ülés témája, csak megemlítem. Itt van egy jelentés, Szardéniába mentek emberek, meglátogattak egy fegyvertesztelési helyszínt, ahol lőszereket raktároznak. Ugye nincsen katonai egyesület, senki nem védi a katonákat, ott vannak egyedül a katonák, és hát megpróbálnak egyéni módon boldogolni. Sajnos még halálesetek is bekövetkeztek ezen a tesztelési folyamatnak a keretében. Kéz a kézben együtt dolgozunk kormányokkal, katonai vezetőkkel. Nem csak az egyéneket kell megvédeni, hanem az intézmény. Köszönöm. Yes, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, röviden reagálnék Angora kiszúr felvetésére. Úgy érzem, hogy különbség van a társulási joggyakorlása, gyülekezési joggyakorlása között, illetve a másik oldalon a tevékenységek között. Mi az egyesülési jogról beszéltünk, és ez pedig takarja a haderőn belüli munkát, nem pártpolitikai tevékenységekre vonatkozik. Németországban a katonák csatlakozhatnak politikai pártokhoz, de nem váltatnak ki politikai vitát a saját munkakörükön belül, a laktanyában, a szabadidékben azt csinálhatnak, amit akarnak, de ezt nem tehetik meg saját szolgálatukon belül. Vissza szeretnék térni Gáler úr megjegyzésére, a védelmi miniszter és a katonai főparancsnokság nem osztoznak mindig ugyanabban a véleményben. Mindenkinek megvan a saját feladata. Az egyesülési társalási jog szerves része az, hogy mindig többet kér a védelmi miniszter, amennyit a főparancsnok adni hajlandó de a védelmi minisztert, és önnek ebben igaza van, Gáler úr, támogatják a szakmai szervezetek. Például a politikai jellegű vitákban is a katonai büdzséről. Ön említette a felszerelést, az afganisztáni leszerelés kapcsán, stb. Németországban néha a parlamenti eh, képviselők, a Bundestag képviselői, illetve a szervezetek bizonyos problémákat eh, meg tudnak oldani, még olyan áron is, hogy mondanak a védelmi adminisztrációnak, és a katonai eh, vezetők nagyon örülnek az eredménynek a folyamat végén. Azt gondolom, hogy átláthatóvá kell tennünk az olasz kollégák számára azt, hogy ők lássák, nincs mitől félni egy jól szervezett, jó struktúrájú egyesülettől sem. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően egyet tudok érteni azzal, amit a kollégák megfogalmaztak. feltetnék egy konkrét kérdést? Jó, le differenze anche. Szeretném jobban megérteni, hogy a jogi szempontból milyen különbség van a katonai képviselet és a ö, tekintetében a, a, lengy, a német és az olasz rendszer között. A válaszom a következő a képviseleti rendszernek a jogalapja létezik gyakorlatilag a struktúránkban. Egy választási alapú rendszerről van szó, és ezen belső szervezeteknek a, hogyan is mondjam, demokratikusnak kellene lennie. De most az, hogy mennyire arányosak, ez már önmagában egy kérdés, de gondoljunk a következőkre, az alaptól egészen a csúcsig. Minden egyes testületben a paritásnak kell érvényesülnie. Tehát nem az arányosság alapján működnek a dolgok, hanem a paritás alapján. De most mindenki tudja, hogy az olasz hadseregben a személyzet legnagyobb részét az állandó a hivatásosok képezik, és hát alapvetően altisztek és tisztek vannak jelen a rendszerben, és kettőt tisztre jut kettő altiszt paritásos alapon ezzel szemben. Na most világos az, hogy elismerésre került a rendszerünk, de és hát képviselő joggal rendelkezünk, de az nem az egyenlő képviselő jogával rendelkezünk, hanem itt arról van szó, hogy a kettő jogalat közül az egyik azt mondja, hogy ő a döntéshozó. És azok az egyeztetési anyagak, amelyek például egy rendelethez kellett volna, hogy vezessenek, nyugtázva a tárgyalások eredményét, ezek egy ilyen okmányt például nem a személyzet képviselője, a dolgozó képviselői írták alá, hanem a vezérkari főnök. pedig egy aláírás a vezérkari főnöktől pontosan tudható, hogy mit is jelent a katonaságban, illetve egy kormányban. Azaz vannak olyan kérdések, amelyek azt hiszem, hogy el kellene, hogy gondolkoztassák az embereket, mégpedig nagyon sok embert. A játék szabályokat a törvény rögzíti. Három éves a mandátum, és a kormány nem avatkozhat be, vagy nem avatkozhatna be elvéletben. Máskülönben az történik, hogy szájkosadat kapnak a tagok, bizonyos tagok legalábbis, és a kormány hatalma gyakorlatilag végtelen. És hát gyakorlatilag mindez vagy tekinthetjük kudarcnak, vagy legalább vitatható megoldásnak. Például a Kerebényi Eriknek egyik tábornokát pedig nyugdíjas, visszahívták azért, hogy az egyik szervezetnek az elnöke legyen. Na most az, hogyha visszahívják, rendben, ha katonai szolgálatra hívják vissza, de ahhoz, hogy egy szakszervezeti ö, szervezetek az élére kerüljön, ez elfogadhatatlan. Ö, és amikor ilyenek történnek, akkor hatalmas a csönd, és senki sem vitatja ezt. Ez jól mutatja azt, hogy hogyan érvényesülnek a szabadságjogok, azok a szabadságjogok, amelyekről a kollégák beszéltek. Na most tudni kellene ugyanakkor, hogy az a képviselteti jog, amelyel a szakszervezetek jelent, rendelkeznek, vagy bárki, az nem jelent kockázatot, nem jelent veszélyt sem a hierarchia szempontjából, sem a közrend szempontjából. Nem, hát nem tudni kell azt, hogy a hadseregen belül különböző kategóriák léteznek, és nem kérdezi meg a különböző tisztek, főtisztek, stb. a kategóriáját a szakszervezet semmelyike sem hanem egyszerűen arról van szó, hogy szeretnénk részt venni a folyamatokban hasznos módon, ugyanis a jelenlétünk, a hangunk hasznos lehet, mert ezáltal tudjuk megértetni, hogy hát miről is van szó, és adott esetben azt is, hogy az intézményeknek, akár a hagyománynak ugye a képviselete, az érdeke, az összhangba kell, hogy kerüljön az ő érdekeikkel lemaradtunk egy sor tekintetben a gazdasághoz képest, az iparhoz képest, és hát számos, számos esetben a szakszervezetek már bizonyították azt, hogy stabil intézmények, és képesek a létező intézményeken belül képviselni a rendet és képviselni a közédeket. Nem igazán ö, látom be, hogy, hogy miért kell ellenállni egy tekintetben Olaszországban a katonai szervezetben, és hát úgy vélem, hogy a hierarchiánk, a tábornokoknak meg kellene érteniük azt, hogy az egyesületek vagy a szakszervezetek pluszt jelentenek, és nem negatívumot. Úgy gondolom, hogy túlságosan ideológiai tartalmú a hozzáállásuk, szinte utolsó bástyaként lépnek fel, hogyha a különböző országokat összevetjük Olaszországban. Aztán volt 23 olyan tábornok, akik képesek voltak, és levelet intéztek annak idején Sandro Pentininek a kiváló elnökünknek, és azt kérték 78-ban annak idején, hogy ez a köztisztesnek örvendő elnök ne védelmezze a szakszervezeteknek a jogát. És hát úgy vélem, hogy arra, hogy szabályok létezenek, rend legyen, kiállok messze menően e mellett, és kiállok amellett is, hogy a jogoknak korlátot kell vetni, mert hogy egy hadseregen belül nem lehetséges az, hogy korlátlan legyen a jogérvényesülése, ilyen a közrendet akár megkérdőjelezze. De ugyanakkor a jogok érvényesülése szükség van a dolgozók javára, erről rendelkezik az alapvető jogok kártája és az ájeló is. Köszönöm szépen! Köszönetet szeretnék mondani, különösen három vendégünknek. Köszönjük a tájékoztatást és a mai vitát. Remélem, hogy lesz alkalmunk még találkozni más témákban, illetve tovább vihetjük ezt a témát. Köszönöm a részvételt. Folytatjuk a következő résszel. Öt-tíz perc szünetet tartunk. Bien, chers collègues. Ah, un thème. Akkor most folytatnánk egy olyan témával, amely nagyon divatos, legalábbis hát sokszor szoktak beszélni róla. Bot vezérőnagyat fogadom itt nagyon szívesen, és Vernier ezredest, az Európai Légi Szállítási Parancsnokság nevében jöttek el az EATC, vagy IATC rövidítés ajzató szervezet nevében, amelynek a székhelye Eindhoven, az az izgalmas ebben a struktúrában, hogy most a pooling and sharing korát éljük, hogy szép ö, franciasággal beszéljek, és e témában Lizek alelnökünk ö, készített jelentést, jövő hónapban költenik a szavazás Strasbourgban erről, majd a plenáris ülesen, és úgy tűnik, hogy ez a megoldás, ez a kísérlet, amelyet önök kialakítottak, nagyon izgalmas, majd nyilván valóan elmondják, hogy a parancsnoksági tevékenységet hogyan folytatják, nagyjából egy éve, picivel hosszabb ideje, mint egy éve hozták létre ezt a struktúrát. Nagyon izgat minket, hogy milyen tapasztalatuk vannak, és milyen tanulságokat lehet levonni már most talán, mi az, ami a tapasztalatokból átülhethető más területekre a légi szállításból kiindulva, milyen konkrétan lehet működtetni egy ilyenfajta parancsnoksági tevékenységet. Ezek a konkrét kérdéseink. Ugyanakkor kevés ismeri a közvélemény, a széles közvélemény az EATC-t, talán ezt sajnálhatjuk is, de hát meg kell értenünk az, hogy a költségvetési, szervezeti, operatív ö, kötelezettségek a hadseregeken ma Európában olyanok, hogy az önök parancsoksága azt hiszem csak külön tanulságos lehet mindenki körében, és különösen a mi albizottságunknak a körében. Tisztelt tábornok úr, öné a szó. Chairman, uh, ladies and gentlemen. Elnök úr, hölgyeim és uraim, először is el szeretném mondani azt, hogy lehetőségem van a mai ülésen önökkel beszélni, ezen késő délutáni órán. Köszönöm kedves elnök úr uh, bevezető szavait és néhány szót szeretnék szólni a háttérről, amelyen rendelkezem. Én nem születtem szállításügyi szakembernek, pilóta vagyok, vadászpilóta, és 39 éve dolgozom. Um, az Air Force Academy vezérőrnagya voltam, szóvivője voltam rúminiszternek, illetve eh, később az SDF-ben töltöttem be vezető szerepet, a Dikos Airben eh, Afganisztánért voltam felelős egy éve, vezérőrnagya vagyok az Európai eh, Légiszállítási Parancsnokságnak, és ez itt egy eh, példája a pooling and sharing elvének. Én ezt eh, tapasztalatból tudom mondani, és szeretnék arról beszámolni, hogy miért sikeres ez az elv. Bátorítom önöket arra, hogy tegyenek fel kérdéseket. Speciális jellemzői vannak az Európai Légiszállítási Parancsnokságnak. Úgy érzem, hogy ez arról is szól, hogy egy politikai katonai víziót tartsunk fel. Mind a kettővel rendelkezni kell, és én úgy érzem, hogyha az ember sikeres akar lenni a pooling and sharing kezdeményezésekben, akkor mm, nem csak a funkciót kell szem előtt tartani a hatékonyság mellett, hanem be kell bizonyítani azt, hogy a szervezeti e, struktúra hatékony, amelyben az ember dolgozik, más szavakkal fogalmazva. A források a katonai világban is szűkösek, csökkennek, és amit az ember hatékonyság kapcsán nyer, azt e, újból be kell forgatni a képzésbe, ezt ebbe kell investálni. Ez pedig nagyon kihívásokkal teli terület. Hogyha ezt a politikai oldal felé is bizonyítani tudjuk, akkor ezzel egy olyan kezdeményezést támogatunk, amely hatékony lehet. Hogyha általában véve megnézzük a struktúra választ, változásait és a légiszeretési parancsokság felépítését, akkor a szervezeti struktúrában Franciaország, Hollandia, Belgium, Németország tagjai az e atc nek tehát megnézzük ezt a struktúrát, akkor időt kell tudnia vásárolni az embernek, időt, illetve fenn kell tartani ezt a víziót a jövőre nézve. Én ezt közvetlenül meg szeretném osztani önökkel. Tudom, hogy manapság mindenki nagy nyomás alatt van a teljesítést eh, illetően. Hogyha megnézzük az idő keretet, eh, amely az első vitáktól eltelt a struktúrált szervezését kapcsolatban, 90-es évek elején kezdődött ez, annak idején még létezett Jugoszlávia, új stratégiai koncepciók léteztek, megpróbáltunk a fal lebomlása, a berlini fal lebomlása után pénzt megtakarítani. Két nemzetet szeretnék megemlíteni, Németország és Franciaország voltak azok, akik azt mondták, hogy hajlandóak megosztani a légiszállításban kapacitásiakat, és nem csak ezt hajlandóak megtenni, hanem bizonyos képességeiket átadni, ami a szuverenitást illeti, illetve az autoritás, hajlandóak voltak feladni az autoritásukból és a szuverenitásukból. És elnök úr, a pooling and sharing kezdeményezések már egy éve vannak az asztalon, és az Európai Szállítási Parancsnokságot itt is megemlítették. A források csökkentek, ezzel egyidejűleg, de fontos az ambíció fenntartása, fontos továbbra is ambíciózusnak maradni, a politikai vezető szerepet fenntartani. Most szeretnénk akkor az átfogó politikai megközelítések részeként a katonaságra is összpontosítani, és nem új ez a dolog, ugyanúgy, ahogy nem új a nyomás, amit az Egyesült Államok gyakorolnak. Gates védelmi miniszter is ellátogatott Brüsszelbe. Ez egy nagyon okos védelmi kezdeményezés volt az amerikaiak részéről. Tehát az EAT, e EAT, EAT nagyon fontos szerepet tölt be, és mindez azt mutatja, hogy mit is valósítanak meg az európai nemzetek, tehát a pooling és sharing elve sikeres is lehet. Az EATC mindkét feladatot betölti, a poolinget és a sharinget is. Tehát mindkét területen megpróbáljuk összegezni a kapacitásokat, a pooling területén megpróbáljuk azokat a forrásokat összegezni, és mindjárt megmutatom, hogy hány típusú forrás létezik, ezeket megpróbáljuk egy kosárba tenni, és ezt a kosarat egy ellenőrzés és parancsnoki struktúra ellenőriz. Tehát nagyon fontos a hatékonyság erősíteni a folyamat végén, illetve a hatékonyság. Ez képezi tehát a folyamat pooling részét. A sharing a másik oldalon áll, A stratégiai orvosi evakuálási stratégiáknál, itt meg szeretném mutatni, a Holland, meg szeretném mutatni Hollandiát, őket a francia rész, a német és a belga rész is támogatja, az EATC-n belül közösen használják a kapacitásaikat, a sharing elve értelmében, tehát nincs szükség az outsourcingra, illetve nem kell drága platformokat megvásárolniuk. A katonai légi szállítás az egyik legdrágább módja a katonai dolgok szállításának. De ezzel nem tudunk pénzt megtakarítani. Itt az ambíciókról is beszélnünk kell, a politikai akaratról, és akkor kiderülnek azok a területek, ahol az ember rendelkezik a saját katonai kapacitásaival, tehát az hatékonyság kapcsán fontos tiszteletben tartani azt, hogy a hatékonysági szabályokra nagyon fontos odafigyelni. Vannak háborús esetek, amikor mi légiszállítást végzünk, a nemzetek is szeretnének milyen feladatokat ellátni, mondjuk kilenc ország esetében. Én ezeket eh, az eszetteket nem ellenőrzöm, ezeket eh, a javakat, hanem létezik egy kontingencia, és eh, ezt vagy európai oldalról, vagy nemzeti oldalról vezénylik. Nem arról van szó, hogy én túlzottan hangsúlyoznám az LTC e jelentőségét, de nemzetekként fel kell adnunk valamennyit a szuverenitásunkból. És nagyon fontos egy okos koncepciót kidolgozni, az EATC koncepciója pedig erre egy megoldást. Tehát intelligens megoldásokat, megközelítéseket lehet találni, ahogy megtartják a javaikat a különböző tagországok, de ezt a pooling és sharing keretében meg is osztják egymással. Ez a feladata az ELTC-nek, létrejött egy team a szervezeten belül, ...1990-ben egy francia-német kezdeményes keretében indult az EATC élete. 2010-ig köztes struktúrák is jelentkeztek, tehát nem egyik napra a másik napra épült fel mindez. Növekedett a bizalom azzal kapcsolatban, hogy a katonaság mire képes, hogyha koordináljuk ezeket a javakat, A pooling és sharingről a holnapi nap során is beszélünk még. Tehát közös feladatokról van szó, közös kultúrákról, közös dimenziókról, ezt pedig hangsúlyozni szeretném, és ezek a nemzetek együtt operáltak de egy kis lépés keretén belül ebből valamennyit feladnak. Mi pedig úgy érezzük, hogy katonai fogalmakban gondolkodva egy egyértelmű, világos művelet irányításról van szó, egy parancsnok létezik, és egy központosított ellenőrzés. A megvalósítás pedig decentralizált. Ez egy külön terület a légiszállításon belül. Hát erre a területre szerettem volna felhívni a figyelmet, másrészt pedig meg szerettem volna osztani önökkel azt, hogy a légiszállításon belül definiált kultúrákról is van szó, annak pontosításáról, hogy hogyan dolgozunk együtt a német és francia eh, javakat eh, közösen szállították a kazaszófa területekre, például a cunámi sújtotta területekre, és ennek mindez a közös munka hosszú hagyományokra megy vissza. Vannak hiányosságok, a standardizációk, a koncepciók harmonizációja, a folyamatok harmonizáció területén, hogyha belga ejtőernyőst szeretnénk szállítani egy adott területre, akkor nem csak azt kell figyelembe venni, hogy ő mondjuk 35 éves. Hát itt egy adott főparancsnok azt is mondhatja, hogy nem rendelkeznek megfelelő uniformizált védelmekkel. hát itt egy német Transájt vezető pilótának vissza kellett térnie a saját bázisára, mert nem rendelkezett megfelelő tanúsítványjal. Tehát itt tanúsítványozási kérdésekről is van szó, világosan definiált szabályokról, világosan definiált folyamatokról és technikákról is. Az EATC-ben a nemzetek úgy döntöttek az évek során, hogy a nemzeti felelősségeiket összegzik, ez pedig az operációs ellenőrzése is vonatkozik. Negyedik generációban használt, definiált autoritások. Ezek a nemzetek azt mondták, hogy felszeretnék adni az autoritásuk egy részét, és ezt átruházzák az Európai Légiszállítási Parancsnokságra. Tehát, mint említettem, hatékonyabbak szeretnénk lenni, és természetesen fontos szempont a meglévő források optimalizálása. If you want to do that, you have to... És ugye azt mondom, hogy ha ezt meg akarják csinálni, akkor igen, intelligensen megtervezett koncepcióra van szükség. Ezt egy csapat írta meg több éven keresztül egy világos mandátumot kaptak négy nemzetállamtól. 2006-ban kezdték el a munkát, és a négy nemzet, mint említettem, Hollandia, Belgium, Németország és Franciaország, ők képesek voltak arra, hogy ezt a koncepciót így támogassák, ahogy látják, ilyen struktúrában. Ezek a pillérek egymástól függnek, és a fő hajtó erő, ha úgy tetszik, feltételekhez kötött módon mondunk le a szuverenitásról. A végén a nemzetek megőrzik azt a képességüket, hogy saját eszközeikhez hozzáférhetnek. És szerintem ez egy nagyon fontos lépés. Így vezetjük oda a nemzetekhez, hogy szuverenitások egy részéről lemondjanak. A nemzetek arról döntenek, hogy hány, milyen eszköz akarnak feladni az irányításom alatt, és az államok visszavonhatják ezt a megbízást. Akkor megkérdezik, hogy ez hatékony? Igen. Ha az ember bízik, bizalma van a rendszerben, abban, hogy együttműködjön más nemzetekkel, ezek a nemzetek nem fogják ezt visszavonni, ezt a engedélyt. Ami a funkcionális oldalt illeti, a nemzetek úgy döntöttek, hogy a funkcionális területeket 28 alterületre osztják. Mind a 28 alterületben nemzeti szinten meghatározott hatóságok szerepelnek. Minden területen vannak hatóságok a dokumentumok írásával kapcsolatban. Például irányítási eh, hatóság vagy, vagy hatáskörön van a műszaki képzési programok esetében. Én határozom meg azt, hogy szerintem mit kell elérnie a német pilótáknak. Én irányítom a képzést, a gyakorlatban való részvételt, és én a többi országot is úgymond parancsnokságom alá vonom alacsonyabb szinten. Nekem úgyis meg kell csinálnom a németeknek, tehát akkor átvisszük nem a legkisebb közös nevezőt, hanem egy ilyen középső nevez, közös nevezőt találunk. Ezzel azt látom, most még ezen dolgozunk, azt látom, a jó gyakorlatokhoz a megközelítést, persze a francia perspektívát be tudom építeni, hogy hogy kell harcra készültségi állapotot meghatározni. A végén látjuk, hogy mind a négy nemzet követni fogja ezt az irányt. Itt látják ez nagyon érdekes az önök számára. Ez a bizalmi dia. Látják, hogy minden nemzet a legtöbb repülőgépet beadta a közös rendszerbe. Világosan látszik, nemzetileg megtervezett módon mondanak le a szuverenitásról a különleges missziók miatt, a különleges ambíciók miatt. Elnök úr, ön jobban tudja, mint én, Németországnak és Franciaországnak nem csak tengeren túli, Franciaországnak nem csak tengeren túli ö, egységei vannak, hanem van, én nem kérem azt, hogy legyen operatív kontroll, mint látják, Franciaország megtartja nagyobb mértékben az irányítás saját flottája felett, látják, hogy az ISA-hoz tartoznak azok a német egységek, amelyek nem az én irányításom vagy parancsnokságom alá tartoznak, mondjuk akár a nato is betakozódnak. Aztán vannak a német kancellár különgépei, néha mi is használjuk, de a parlamenti képviselők használják, tehát kvázi állami repülőgépnek számít. Elnök úr, azt hiszem, hogy itt arról van szó, hogy azt nézzük meg, egyre csökken azon területek száma, a négy nemzeten keresztül látják, hogy a taktikai repülőgépeknél csökken ez a szám. Látjuk, hogy a németek csökkenték a flott egy részét, a francia partnerek is. Tehát elkezdtük felülvizsgálni a flottánkat, ez egy összetett megközelítés, megnézzük, hogy hogyan lehet lassan kivonni a repülőgépeket, vagy a aztán hogyan lehet egyeztetni, hogyan lehet az új repülőképeket beüzemelni. Következő eredményekről, ha beszélünk. Elnök úr, hölgyem és uraim, mi több jelentős változást értünk el ó, tehát sikerekről tudtunk beszámolni az Európai Védelmi Ügynökség részéről, amit ki szeretnék emelni, az együttműködés. Miért nem egy olyan parancsnokság vagyunk, amely nagy szervezet mellett dolgozik párhuzamosan, mi közeli kapcsolatban állunk az Európai Védelmi Ügynökséggel, elég jó kapcsolatot építettünk ki az európai légi flottával, együttműködünk a légi mm, csoportokkal, tehát amikor fel tudom őket használni, a kölcsönös előnyök származnak ebből, akkor ezen együtt dolgozom. Közös diplomáciai engedélyezés itt az Európai Védelmi Ügynökségnek érdeke fűződik ahhoz, hogy az EATC hogy érte ezt el. A négy nemzetállam esetében van egy közös diplomáciai engedélyezési rendszer, egy veszélyes áruszállítmányról a német repülőtérre föl lehet szállni, Orleanba például. Nincsen további követelmény minden éppen a nemzeteknek nyilatkozniuk kell arról, hogy részt vesznek ebben az eljárásban. Van egy legénységi, kötelességi rendelkezés, van egy kongói európai küldetés, ahol nagyon kicsi a légi szállítói egység, nem csak nemzetközi feladatokkal kell szembenézni, hanem azzal is, hogy nemzetközi árucikeket kell visel, szállítani, ami a különböző szintű legénységi feladatokat illeti, de például nincsen áttekintésünk arról, hogy mik a légi legénységi források, mert valamelyik csak 12 év múlva, csak 16, 12 óra múlva, csak 16 óra múlva száll fel. Tehát volt egyfajta biztonsági mm, rendelkezés, amelyet be kell tartani. Azt gondolom, hogy a négy nemzet harmonizálja ezen is, területen és a tevékenységeit. Mint említettem, légi orvosi evakuációs szakértelemmel rendelkezünk, és együttműködünk az Európai Védelmi Ügynökséggel. Mit is csinálunk? Körültekintő katonai tervezésről van szó. Például a kongói választások van szó. Az én csapatom összeül, megnézzük, hogy milyen forrásokra van szükség, pontosabban milyen forrásokat, milyen erőforrásokat tudunk egy nem harci, nem katonai evakuációnál felajánlani. Tehát jelenleg az a tisztában vagyok, hogy hány gépen van bármilyen katonai mm, mandátummal adódó feladattal kapcsolatban. Ez a teljesítménytáblánk, eredménytáblánk, és ez egy sikertörténet. Emögött nem a kudarc és a panaszok rejlenek, hanem itt van egy, leszeretném kopogni, de nagyon is meg ö, politikai, katonai vezetők nagyon támogatták az LTC-t. E az én történetem látják a medevek részt, látják az air-to-air -air refueling, a légi üzemanyaggal történő feltöltés. Ez egy különleges terület, ahol szerintem még sok mindent érhetünk el. 2010-ben, amikor elkezdtük ezt a tevékenységet, 600 órányi nemzetközi határokon átnyúló ö, repülésünk volt. Az EATC működik, nincs gondom abból, hogyha európai parlamenti képviselők németeként belépnek a lég, a Kolombóba beülnek a repülőgépe, és elrepülnek egy védelmi minisztéri csodálkozóra, amely az új katonai struktúrákról szólt, és csodálkoztak, amikor egy gyönyörű belga A30-as repítette őket Berlinbe. Ez az előnye az EATC-nek, mert a német gépek, ISAF és egyéb missziókat segítettek éppen. Nagyon fontos, hogy bízzunk abban, amit csinálunk. Hölgyeim és uraim, ha ezeket a sorokat elolvassák, látják ezek az operatív előnyök. Nem kell minden részletbe belebocsátkoznunk. Mi részletképeztünk, ez egy protektor fenntartható repüléseknek. A nem harci evakuációs hadművelet, Tripoliba és többi repülőtérre repültek be gépek Líbiába. Gyorsan megváltoztattuk. Egy hétvégén éjszaka francia erőket mozgósítottunk, a régi erő és a tengeri flotta támogatására, Amatánnak hívjuk, bárminek hívhatják, végül is egységes védelmi rendszer. Ez sikertörténet szerintem. Kaptam leveleket, pozitív leveleket, és 20%-a a támogatásnak a, a francia erőket belga, holland és német gépek segítették. az a utolsó diákon, hölgyeim és uraim, szeretném önökkel megosztani azt, hogy az EHTC nem az európai közös védelmi és biztonsági politika vázlata, Most, ha megnézzük, mi az Amatán protektorokat támogatjuk. Elég képzést kaptak a ö, csapataink, ami a rezsiköltségek csökkentését illeti. Azt gondolom, hogy bizonyos területeken pénzt takarítunk meg, ami az euró mm, gyógyászati orvosi evakuálást illeti, sokkal olcsóbb, ugye, két-három-négy nemzet, ha összefügg. Az úgynevezett hub operáció segítségével csökkenthetjük a széndiokszid kibocsátást, és mik a kihívások? Úgy gondoljuk, hogy mi részet képezünk, képezünk a négy nemzet katonai stratégiának struktúrának. Ez egy fontos ágazat, amit most leadok amikor Palamérosz tábornoknak jelentést készítettem a múlt év végén, azt mondta, üdvözöllek, Joe, most egy francia tábornok vagy. És a csapatom itt vannak, mi multinacionálisak vagyunk, hiszen az EATC mind a négy katonai struktúrán átível, so, és azt mondanám, hogy elértük a célunkat, és hát nem olyan könnyű mindenkinek megérteni ezt a multinacionális parancsnokságot. Ez olyas valami, ami idővel kialakul. Nagyon fontos a bizalom, nagyon fontos a részvétel. Azt hiszem, hogy itt még ezen dolgozni kell. A nyelvi rész szerintem nagyon fontos, és a hozzáállás. Nem mindenki beszél angolul, nem az anyanyelvük. Érdekes, hogy nyilván a légiközlekedési nyelv az angol, de hát nagyon fontos a nyelv, mint közös kód. Elnök úr, az a baj, hogy a technikusoknak kell angolul beszélni, az A400 leírás angolul lesz, a dokumentációt is angolul kell megfogalmazni, a francia, német dokumentumokat le kell fordítani idővel angolra, hogy valóban a multinacionális struktúra része lehessünk. Az IT, igen, ez a dolog gerince, támasza, csak így lehet általában a működőképessé tenni a műveleteket. Szociális aspektusok az EATC szempontjából az egyik kihívás. Eindhoven, gyönyörű hely, nagyon vendégszeretők az emberek, nagyra értékelem a tisztelt holland képviselőket, azt kell mondjam, hogy ez nagyszerű. A képzés, iskolázás, sokat fektetünk ebbe az ágazatba az EATC igazgató tanácsa CAT 1 hozzáférés szeretne, CAT 1-es hozzáférés szeretne garantálni a kevés diákunk számára a nemzetközi és európai érettségi Eindhovenben még nem létezik. Ez egy olyan terület, ahol a parancsnoknak támogatást kell kérnie. a teljes operatív kapacitás, még több energiát kell fektetni a működtetésbe. Azt hiszem, hogy 2012-re elérjük. Luxemburg csatlakozása. Fontos kérdés, nagyon is óvatosan, körültekintően követjük nyomon, kezdjük, megkezdjük a tárgyalásokat. A következő felügyelői ülésre meghívjuk a szerződés, ez az a keret, amely lehetővé teszi új tagok csatlakozását. Remélem 2014-re lezárul ez. Az állandó infrastruktúra, mi egy olyan szervezet vagyunk, hölgyeim és uraim, tehát azt hogy mindenkinek be kell fektetni abba, amiről beszéltem. Utolsó dia az EATC Szerintem nagyon jó példa az erőforrások egyesítésére, a légi közlekedés, légiszállítás különleges, néhány gondolatot említettem. Mi nem ölünk embereket, nem okozunk károkat, kísérő károkat. A küldetések 80-90%-a fenntartó repülés. Van egy kellemes háttere ennek a nemzetek állandó hozzáférés kell biztosítsanak. Az EATC azt gondolom, hogyha megnézzük az intelligens tervezést, más példákat is említhetnénk, amelyek még jobban megvalósítják az erőforrások egyesítését. Hat kritériumot írtam le, azt mondanám, hogy egy vagy két nemzetnek kell megtenni az első lépést, készeknek kell lenniük arra, hogy lemondjanak valamiről. Nem azt mondom, hogy a szuverenitásokról, de fontos a hatékonyság, a többletérték. Szerintem ez nagyon fontos. A nemzeti programoknak végül is nem szabad ezeket éreznünk, nem szabad, hogy szaga legyen a nemzeti szintű ülternek. Az intelligens koncepció azt hiszem, hogy megfelelő mandátummal ezt meg lehet valósítani. Kódokról van szó, amelyeket ennek a szervezetnek össze kell hoznia. Nyelv, a jövőkép. Ám, elnök úr, köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. En merci beaucoup. Euh, Köszönöm szépen. Ez egy nagyon és dinamikus, komplett, átfogó bemutatkozás volt, minden erősségre felhívta a figyelmet, és arról is szó volt, hogy mit lehet még tenni. Azt hiszem, hogy számosan közülünk most felfedezték, hogy mi is az EATC, hogyan is működik, úgyhogy egy nagy köszönetet szeretnék mondani ezen bemutatkozásért, nagyon teljes körül volt ez a, az előadás, úgyhogy nincs igazándiból kérdésem. Legfeljebb azon gondolkodom, hogy milyen lehetőség van a bővítése. Luxemburgot említette, és hát esetleg más ország is jelentkezik, és hogyan látja azt, hogy milyen egyéb potenciális önjelöltek vannak, akik a parancsnoksághoz szívesen csatlakoznának, és amennyiben ilyen államok léteznek, akkor milyen feltételeknek kellene, hogy eleget tegyenek politikailag kellene dönteni e témában, vagy pedig egyéb szempontok is érvényesülnének kapacitásokban, személyzeti felkészültség, vagy az egyvelege ezen szempontoknak, vagy kifejezetten a doktrina, illetve a politikai tartalom döntheti el, hogy mások is csatlakozhatnak-e, vagy sem, és hogyan képzeli el, hogy mennyiben lehetőség van, hogy bővítsék a kört. Többen jelentkeztek szóra, megadnám először is Lizek alelnökünknek, aki épp a nemrégiben fogalmazott meg egy jelentést egy témában, a mármint a Pooling and Sharing témában. <clears throat> Dziękuję bardzo. Ja mogę tylko przyklasnąć, bo pan generał Nos, köszönöm szépen. Właściwie dzisiaj udowodnił. Köszönöm szépen. Hagy mondja köszönetet ezért a prezentációért, mert hogy végül is gyakorlatilag ugyanaz szerepel a jelentésemben, mint amit ön mondott. Új keletű a jelentésem, és nagyon örülök annak, amit ön elmondott, mert gyakorlatilag ön megerősíti azt a gondolatmenetet, amelyet a jelentésben is szerepeltettünk vezérőn nagy úr, természetesen mi a jelentésünkben kicsit fantáziáltunk is, és hát azt reméljük, hogy a pooling and sharing egy igazi európai eszmévé válik. Lenne egy kérdésem is, vezérőr nagy úr. Még akkor is, hogyha talán úgy tűnik, hogy ez a kérdés sokkal inkább politikai tartalmú. Lengyelországban azt szoktuk mondani, hogy ha minden ennyire szépen is jól megy, akkor, akkor eh, miért nem eh, miért van ez így, és miért nem eh, mennek a dolgok rosszul. És hát persze megkérdezhetném inkább a lengyel honvédelmi minisztertől, hogy miért nem részese Lengyelország ezen a projektnek, de azért öntől is megkérdezem, hogy például mennyire korlátozott ez a szervezet annyiban, amennyiben az olaszok és a spanyolok nem vesznek benne részt, miközben ön kiválónak állítja ön ezt be. Elnök, jót. Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani ezért az izgalmas előadásért. Nem tudom, hogy egy pilóta hogyan tud légi szállítói ügyekről beszélni, de azt gondolom, hogy ha ez minden ilyen jól megy, akkor örömét leli ebben a feladatban, csak aggódtam, hogy ez nem elég izgalmas egy pilóta számára. Van néhány kérdés, ami érdekel. Angolul idézem. A folyamatos átruházás, illetve az összes nemzeti felelősség átruházása. Ebben nincsen benne minden kapacitás, hogyha jól értem, de hol állunk itt százalékos szempontból? Ez a kérdésem. Tehát nem annak kéne lenni a célnak, hogy minden EATC kommandó alá kerüljön, és a fixed wing um, katonai szállítás, azaz a rögzített szárnyú uh, katonai uh, gépen történő szállítás tartozik ide. Ha jól értem, akkor a helikopteren történő szállítás nem. A munka alapját az úgynevezett uh, Memorandum of Understanding típusú anyagok képezik, tehát a megállapodási megá- memorandumok. Felmerül a kérdés, gondoltak-e arra, mivel ennyire sikeres az ATC, hogy egy új bázist hozzanak létre az állandó struktúrált együttműködés keretében, hiszen ez csak egy ugrás volna a szerződéses minőség felé. Természetesen felmerül még a kérdés, hiszen a NATO-hoz hasonlóan, a NATO interim eh, megoldásához hasonlóan eh, milyen típusú viszonyokban gondolkodnak? Ön említette a védelmi ügynökséget, az európai szállítási flottát, amelyet ők üzemeltetnek, az európai eh, tréningprojektet projektet is, ez akár önöknél is lehetne, hiszen egy európai taktikai szerkezetet is létrehozhatnának az önök struktúráin belül. És az utolsó kérdésem, mi történik akkor Németországnak nemzeti parancsnoksága van, amelyet átadott az LTC-nek, mi történik akkor, hogyha nemzeti szinten egy országnak szüksége van valamire, de az LTC-n e keresztül ezt nem tudják rendelkezésre bocsátani? Mi történik ebben az esetben? Megvárják azt, amíg erre lehetőség van, vagy vannak más lehetőségek is? Köszönöm. Merci, monsieur. Nagyon szépen köszönöm. Campbell úrnak adom meg a szót. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az előadását. Két rövid kérdésem volna, ha megengedi. Az első. Említette a jelentés vonatkozó cikkejében, és üdézem, hogy ez az európai integráció irányában történő, történt fontos lépés. Ön úgy érzi -e, hogy a pulling és erről kellene, hogy szóljon a katonai integrációról, tehát itt egy európai Eh, katonai zóna történik eh, kialakulóban. Elnézést az analógiáért, és a második kérdésem pedig a következő. A jelentés említést tesz arról, hogy a nato eredetileg ebbe bekapcsolták, illetve felhatalmazták, és miért annyira fontos, hogy ez NATO-n, kül, NATO-n kívül helyezkedjen el? hatékonyabb ez a nato kívüli megoldása, vagy inkább bonyodalmakhoz vezet hosszú távon? Köszönöm szépen, Tápolnunk úr, öné a szó. Well, um, thank you very much. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Igyekszem egyik után a másikra válaszolni. Először is a bővítés kérdését vetném fel. Szeretném kiemelni azt, hogy a négy nemzet világosan kinyilatkoztatta az, hogy az EATC egy nyitott szervezet. Tehát politikai döntés eredménye, mint ön is említette, elnök úr, a négy nemzetnek kell tehát alkalmazniuk. Olyan csatlakozási eljárás van, amely ugye Luxemburgot bevonjuk most ennek keretében. Miért Luxemburg az első ország? Te tudom mondani. Ez egy világos fejlemény, amely az európai eh, légi koordinációs egységből adódik. Voltak brit, norvég és luxemburgi partnereink. És amikor a következő lépést megtették 2006-ban, Németország és Franciaország által Hollandia és Belgium csatlakozott, Luxemburg egy kicsit hezitált, aztán a végén azt mondták, hogy szeretnének hozzá, szeretnének csatlakozni az EATC-hez. Tehát ez egy különleges helyzet, Luxemburg helyzete már mint volt előzménye. Ez most igaz a Luxemburgra is, tehát a kérdés most az, hogy az a királyi légierő is csatlakozni akar az RAF. A, úgy szeretnék az eltécet felhasználni, hogy hatékonyabbak legyenek, ha másokhoz, mások forráshoz való hozzáférés is nagyon fontos. Én részemről azt mondanám mindig, hogy a katonai többletérték, ez nem helyes politikailag, nem korrekt, a katonai többletérték ugye a, növek, a hatékonyság növekedését jelenteni. Ez politikai dolog lesz a végére, de vannak olyan strukturális elemek, amelyekre szükség van. Nyilván része kell ö, legyenek az a részpénzügyi rendszernek. Ha a németek Franciaország nevében repülnek azért, hogy a Hamatán támogassák, Ezeket a járatokat nem igazi valódi pénze, hanem az Ataris rendszer keretében finanszírozzák. Az Ataris megpróbálja megtartani az egyensúlyt eh, a nemzetek között, és arra kényszerít, hogy megnézem, hogy mit csinálok. A egyik nemzet nem használhatja csupán a másik nemzet eh, eszközeit. Egyensúlyt kell teremteni ennek a nemzetnek, csatlakozni kell az Ataris rendszerhez, és alá kell írni a szerződést. Tisztelt képviselő, ezt a kérdést továbbvinném. Jelenleg az EATC nem egy technikai struktúra alapján működik, technikai elrendezés alapján, ami a közbeszerzésen túlmutat, az infrastruktúra, Hollandiának kell az infrastruktúrával foglalkozni, amikor az informatikáról van szó, akkor az a befogadó országon keresztül megy. Ha áfa előnyökkel akarok, nem személyes áfa előnyökről van szó, hanem azt szeretném, szeretnék informatikai eszközöket úgy vásárolni, nem fizetek áfát. Ha áfamentesen akarok vásárolni, akkor a holland pénzügyi miniszter aláírásával van erre lehetőségem. Remélem, hogy Én partner vagyok a Brunzon támogatási rendszerben. Aztán vannak más kérdések, amelyeket nem akarok itt kifejteni, amelyek nagyon fontosak, munkajogi kérdések, stb. Tehát végül szüksége van erre a szerződésre. Új nemzetek jönnek, csatlakoznak. Nem tudom, hogy ez beillik-e az állandó struktúra megközelítésbe, amelyre ön is utalt. Számomra ez egy állandó struktúra, amely a parancsnoknak megfelelő hatóságot, hatáskört garantál, oda mehetnék, és a négy nemzet nevében olyan szervezeti struktúrákat vezethetnék elő, amelyek segítségével lakásokat, létesülményeket lehetne bérelni. Fontos a szerződés, alá kell írni a szerződés, hozzá kell a költségvetéshez, 3,7 milliós a költségvetésünk, ehhez kellene hozzájárulni. Ez utat, attól is függ, hogy mi az adott nemzet igénye. Ha azt akarják, hogy a taktikai, harcászati képzésben részt akarnak venni, akkor Németországhoz kell fordulni. Emberi erőforrásokat kell befektetni, az operatív és az a beli pillérbe kell befektetni. Mint említettem, nagyon fontos a megosztott szituáció elemzés. Ez azt jelenti, 24 ezer ügyfelünkkel használjuk közösen az informatikai rendszert, láthatóvá kell tennem a létesítményeket, az eszközöket, az emberi erőforrásokat, ez egy különleges informatikai rendszer, amelyet ki kell terjeszteni arra az országra, amely csatlakozni kíván. Azt hiszem, hogy ezek voltak a fő kritériumok, amelyek túlmutatnak a politikai gondolatokon, amelyek fontos szerepet játszanak. Miért nem érdeklődik több ország a csatlakozás iránt? Nem reklámozzuk magunkat, Hát most először van lehetőségem. A kenguru csapatban beszéltem egy kicsit erről. Nem beszéltem akkor a bővítésről. Ma először beszélek a bővítés lehetőségéről. És a szerződésnek köszönhetően nyitunk. Egy évvel ezelőtt nem így nézett ki a helyzet 2013 végére. Szerintem újabb országok csatlakoznak hozzánk, és remélem, hogy Nagy-Britannia is. A pragmatikus megközelítés Nagy-Britanniában meggyőző lesz. A brit fegyveres erőbeli barátaimat is megint egyet győzni. Van egy spanyol kapcsolattartó tisztünk, világos üzenet ez, jelzés Spanyolország részéről. Ebből kiderül, mit akar Spanyolország csinálni. Szerintem a végén kell elmondanunk, hogy mi minden jó történt. Hatóság kontra mm, erőforrások, ha jól tettem a kérdést. Meg vagyok elégedve azzal, hogy mennyi gép felett van ö, ellenőrzésem. Ki kell ö, szerződtetni az outsourcing nagyon fontos, mert a katonai légiszállítás nagyon drága, ki kell szervezni ezeket, ö, olcsó m, mm, szállítási eszközöket kell találni. Fontos a kiszervezés, a szolgáltatások figyel- felhasználása. Ha megnézem, nem túl nagy a, az egyik fajta repülőgép típus, Tehát együtt meg tudjuk ezt valósítani. Multinacionális megközelítésre van szükség, a népek ugyanazt akarják. A tálészban, mint az EATC-ben, többen vannak a tálészban, mint az EATC-ben, EATF-ben, és más nemzetek vannak. Mi támogatólag lépünk fel, az EATC parancsnoki struktúra hatékonyan működik, szeretnék az európai légiközlekedés progresszív technikai képzésébe azt látjuk, hogy Európában vannak hiányosságok. Hajci kontextusban a legénység mm, felkészül Szent Józsefben, a Missouri mm, államban repülnek a pilótáink, hogy megfelelő képzésben részesüljenek, hogy túléljék a harci manővereket. Az ltc be meg lehet valósítani? Nem. Ha meg akarjuk valósítani, erőforrás kell hozzá. Támogathatjuk, ezt meg is tesszük. Egy nagy konferenciát támogatunk, kaptam egy nagyon szép levelet, az Európai Védelmi Ügynökség elnök, ö, igazgatójától, az én srácaimmal ö, valamit el tudok indítani, az aragózai gyakorlat során is lesznek képzési elemek, de ugye intelligens egységekről van szó, be tudom tenni vezetőként az én srácaimat. A TLP Technical Leadership Program Zaragozában Kicsit át kéne alakítanunk a programunkat, hogy ennek megfeleljünk. Miért nem a NATO vagy a katonai integráció? Ez a jövőképpel foglalkozó, jövőbeli tervekkel foglalkozó főhadiszállás. Ez nagyon fontos. Én támogatom azt, hogy garantálja, hogy a francia fegyveres erők jobban tudják a munkájukat végezni. És éppen ezért nem Európai Unió kötője NATO küldetés ez, hanem ahol azt mondta néhány nemzet, hogy a szinergia hatásokat ki lehetne használni, tegyük hatékonyá, Thank you. Just a quick one. Um, sorry, the... Egy nagyon rövid kérdés. Nem tudom, hogy milyen szerződésre utalt. Ez egy Európai Uniós szerződés, vagy egy külön uh, NATO-s nemzetközi szerződés? 2012-ről beszélt ön. A négy említett nemzet közötti szerződésről van szó. Ők fogják definiálni azt, hogy az EATC-nek milyen pozíciója lesz majd nemzetközi keretek között, kormányközi szervezetekben. Ezt az említett négy nemzet definiálja. mon Nos, tábornok úr, tökéletesen világos van. Azt hiszem, hogy az elégedetlenség nyugtázható valamennyi kollégámnak az arcán és az én arcomon is, úgyhogy nagy köszönet a részünkről, és ahogy Lizek alelnök úr mondotta, valóban ez egy rendkívül érdekes példa a számunkra, amely tökéletesen mutatja azt, hogy milyen filozófia mentén kívánnánk, hogy a tagállamaink fellépjenek a katonai témákban, más lehetőség nem csak a katonai témákban, ez irányban próbáljuk ösztönözni őket, és eh, úgy gondoljuk, hogy ez a tapasztalat, tapasztalat kamatoztatható más együttműködési területen is. Akkor fejlesztem azt a gondolatot is, hogy meglátogassok önöket, ugyanis nem túlságosan messze helyezkednek el, és hát izgatna minket az, hogy Eindhovenben milyen létesítmények lehetőek fel. Nyilván nem repülővel megyünk majd oda, mert azért ez mégiscsak illetlenség lenne, de esetleg egy fellépési területekre majd viszont eljuthatnunk a közös kül- és biztonságpolitika keretében, úgyhogy azt hiszem, hogy köszönetet mondhatok önnek is, köszönetet mondhatnak önnek is, ezredes úr, és egészen biztos, hogy a kapcsolatot tartani fogjuk azért, hogy nyomon követjük tevékenységüket, és meglátogassuk önöket. Jó,